Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort in der Kedves kollégák, folytatjuk a bizottsági ülést, és a 11. napi rendet fogjuk megvitatni. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló szöveget az irányelv kapcsán. Igen fontos téma ez. Kiváló előadó visz nálunk Karl Heinz Florenz kolléga, és ő fog minket bevezetni a témába. Köszönöm, elnök úr! 2002-ben volt az első kísérlet arra az Európai Unióban, hogy korlátozzuk az elektronikus hulladékok mennyiségét, illetve megpróbáljuk recyclelni őket. Ugye elsősorban az autókra vonatkozott ez, az első kísérlet, ez a szabályozási kísérlet, de tudjuk, hogy a hulladékügyi jogalkotás Brüsszelben csak keret jogalkotás lehet, és alapvetően nemzeti felelősség, nemzeti kompetencia. Tehát itt is le kell szögeznünk, hogy az első irányelvnek nagyon sokféle átültetése és megvalósítása lett, újdonság volt eleve a téma, és sokan a tagállamokban nem tudták, hogy ezt hogy kell értelmezni, hogyan kell a jogszabályokba átültetni. Látszott nagyon a kezdeti jelleg és az amatőrség. Tudjuk azt is, hogy az elektronikus hulladék mennyisége jelentősen megnőtt az utóbbi években, és a jövőben is tovább fog nőni a mennyiség. A saját háztartásomban is látom, hogy gyerekek miket vesznek hetente, és hogy milyen gyakran elavulnak ezek az elektronikus eszközök, és nyilvánvaló, hogy szükséges lenne, hogy ezeket az eszközöket, ha már nem használják őket, akkor méregtelenítsék, és szakszerűen feldolgozzák, újra feldolgozzák, vagy újra értékesítsék. És ennek a jegyében született meg az a úttörő gondolat 2000 környékén, hogy mivel úgyis előbb-utóbb nyersanyag hiányjal fogunk küzdeni, olyan irányelvet kéne alkotni, amely ezen eszközöket nyersanyagnak tekinti, és újra hasznosítja, újra feldolgozza. Azonban sok gond van ezekkel az eszközökkel mégis, mert az első irányelv, ahogy mondtam, egyáltalán nem volt sikeres, nem érte el igazán a célját, csak az elektronikus adékok mindegy, mintegy 40%-át sikerül mindmáig egyáltalán valamilyen módon ö, visszavinni, visszavezetni a kereskedelembe, és mintegy 33%-ukat hasznosítják újra vagyis a kétharmadukat még mindig nem. Szomorú ez, hogy így van, lehetne sorolni az okokat. Körülbelül 70%-a az elektronikus eszközöknek nem is tudjuk, hogy hova kerül, és ezekben egyértelműen nagyon sokféle mérgező anyag van, higany, hidrogén, fémek stb., és hogy ezek hova kerülnek, ezt pontosan nem is lehet tudni. Biztos, hogy nem szakszerű a kidobásuk, elhelyezésük, tehát óriási a szürke zóna, amelyet fel kéne tárni, ki kéne tisztogatni. Ezért próbál a bizottság most erre a helyzetre néhány javaslattal reagálni, amelyek közül néhányat nagyon jónak tartok. Mindig vannak még olyanok, akik ellenzik az egészet. Óriási a belső piac, hogy azért jöttem Európába, mondják, kereskedni, és nem nemzeti szférába, hogy könnyebbek legyenek a szabályok, és különösen ö, sokan szeretik a nemzeti szabályozásokat kiátszani egymás ellen, egyik országból a másikba szállítani ezeket a hulladékokat, úgyhogy van mit itt tenni európai szabályozási szinten, és ennek kapcsán rá is térek az első kérdésre, amit a bizottságnak szeretnék föltenni. A régi irányelven és a rendeletekben is az szerepel, hogy az ROS dokumentumokban szabályozzák a mentesítés hogyanját is. Most azt is azonban, hogy milyen jogi alapon kéne ezt tenni. 95-ös jogalapra hivatkoznak, ha a normák, a plafonok megfelelően magasak, akkor meg lehet ezt valósítani. Jó az, hogyha ambiciózusak a normák, a 90%-kal vagy 90-nel én egyetértek, csak az nem lenne jó, hogyha óriási maradna a szakadék a megvalósítási ráták és a kitűzöttek között. Tehát azt kérdezem a bizottságtól, hogy miért csak a ö, korom partikulákra vonatkozó módon szabályozzák a kérdést. A begyűjtési kvóták tekintetében ugye arról szól a vita, hogy egyesek 5 kg, mások 11 kilónál húznak meg a határt. Annak idején ugyanúgy, hogy az ITS kapcsán is a szociáldemokrata koordinátor nagyon jól elmondta ezt nekünk, a három i betűnél is, vagy három e betűnél is. A bizottság és a parlament ugye négy kilóban állapodott meg, mert az új tagállamok számára, akiket ugye nagyon szeretünk, sokkal nehezebb volt ennél, nehéz lett volna ennél magasabb arányt megvalósítani. A Német Szövetségi Köztársaság ekkor már 14-15 kilónál járt, Ausztriában és jó volt a visszafeldolgozási arány, nem akarunk most már kilogramokról beszélni, hanem meg százalékokról, hanem a két utóbbi év kereskedelmi év mennyiségéből a piacra került ilyen eszközök számából kéne kiindulni. Persze itt is vannak számok, amelyekről lehet vitatkozni. Az általam említett számokat ne tekintsék büntetésnek, hanem fogják föl, hogy a gyermekeink és unokáink számára akarunk nyers anyagokat ö, teremteni. Tehát nem egyszerűen büntetni akarjuk a kereskedőket, hanem azt szeretnénk, hogy ne illegálisan kerüljenek ezek illegális lerakókra, hanem visszaforgassuk őket a gazdaságba, és ezáltal nyersanyag hiányunkat is enyhítsük. Az új tagállamokban lesz persze gond ezekkel az új számokkal, ezt elfogadom, de biztos, hogy lehet egyenkénti kompromisszumokat kötni velük. A bizottság magas szinten képviselteti most magát. Szeretném most megkérdezni a bizottságtól, hogy a 65%-os érték hogyan jött ki. Ugye örülök annak, hogy azt e, e, németül a Forschlagen egy Zuschlagent használt az előadó, és ez e, nevetségre adott okot elszólta magát. Nos, tehát most abban oda kell figyelnem, mondja a felszólaló. Tehát üdvözlöm ezt az ambiciózus bizottsági célt, csak érdekelne, hogy ez hogy gondolja, meg, hogy gondolja megvalósítani, és mit gondol arról, hogy 2016-ig mi ö, történik majd? Addig egyfolytában érvényesnek kívánják tekinteni ezt a, a számot? és hogyan lehet elkerülni azt, hogy közben visszaesés történjen, hogyan lehet fokozatosan bevezetni, vagy kivezetni a, a cirkuláló értékeket. Definiálandó még itt az is, hogy a körforgás mely pontjain kellene lehetne ezeket az elektromos eszközöket visszaforgatni, ki, kinek mit, milyen alapon fizessen, a fogyasztónak mi a felelőssége, mi a kereskedő felelőssége, kinek növekedjen a felelőssége. Tehát nyilván van egy racionalitás, hogy mondjuk egy fogkefért nem mennek el teherautóval, hogy ezt elvigyék. Tehát nyilvánvaló, hogy a fogyasztónak, a vásárlónak, de a kereskedőnek is felelőssége van. Más jellegű ez a felelősség, a felhasználónak általános szociális felelőssége van, és az a felelősség, hogy elvigye a különböző gyűjtőhelyekre a már nem működő vagy nem kellő eszközét. Sajnos azonban az a tapasztalat, nem tudom önöknél hogy van, de ha körbenézek még Németországban is, akkor azt látom, hogy, hogy ö, kidobják a hűtőszekrényeket, és eltűnnek ezek persze néhány nap múlva, de nem a hivatalos begyűjtő szakszerűen viszi el, hanem hát illegális kiskereskedők, akik ebből pénzt csinálnak, pont abból csinálnak pénzt, hogy a, a veszélyes hulladékot nem veszélyesként olcsón kezelik. Tehát itt is nagy feltárandó szürke zóna van. A 33%-ot mindenképpen növelni kell ezt a visszaforgatási arányt, és a bizottság biztos, hogy erre fog is majd reagálni. A legnehezebb kérdés, a legfogosabb kérdés azonban talán most jön, ez a következő. A gyártók nyilvántartása, és itt a nyilvántartási kritériumok definíciója. Ez már 2002-ben is felmerült ez a probléma, a tagállamok ragaszkodtak a nemzeti szabályozáshoz. Az én hazámban, még ráadásul az egyes Bundeslandok is külön szerették volna szabályozni a dolgot, Ausztriában ugyancsak. Most már sikerült odáig eljutni Németországban, hogy országosra szabályozás, és nem tag, Bundesland szintű. És szerintem el kéne jutnunk oda, ebben a nagyszerű belső piacban, hogy legyen legalább olyan lehetőség, hogy európai szinten lehessen bejelentkezni, nyilvántartatni a cégeknek magukat, és az információ csere, az információ hálózatosításában már nem lehet gond. Tehát az, hogy Hollandiában engedélyeznek egy mosógépet, de aztán Portugáliában használják, ezt ma már nyilván lehet tartani. Nyilván vannak ennek a dolognak ellenzői, akik arra hivatkoznak, hogy ez egyrészt bonyolult, másrészt pénzbe kerül, igen, így van. A mentesítés, a visszaforgatás technológiától függően, de mindenképpen pénzbe kerül a dolog, és nem szabad, hogy ezek a hangok eljussanak a közvéleményre és félrevezessék az embereket. El tudom képzelni, hogy a Berlin és München között nehezebb megállapodni, mint Berlin és Portugália fővárosa között. Néha Berlin és Lisszabon között könnyebb a megegyezés, mint Berlin és München között. Éljünk ezzel a lehetőséggel, a belső piacotta lehetőségekkel, és a pénzügyi részét is a dolognak próbáljuk európai szintre emelni, és amikor kialakul egy piac, és kiderül, hogy, hogy az egyik országban olcsóban lehet jó termékeket előállítani, mint a másikban, akkor történjen meg ezeknek az áramlása. Ez akkor lehetséges csak, hogyha azonosak a szabályok, a játékszabályok ö, óriási visszalépés lenne az, és sajnos itt még a Német Környezetvédelmi Minisztérium is kerékötő, hogy a nemzeti hatóságok azzal legyenek elfoglalva, hogy hogyan szerezhetnének ebből a bizniszből maguk is pénzt, és azért mindenhol, 27 országban és minden Bundeslandban, minden régióban külön intézményt akarnak erre létrehozni. Ez biztos, hogy ez nem a követendő út. Egy finanszírozási szabályrendszerre lenne szükség, és kevés végrehajtó hatóságra. Tudom, hogy ennek is sok az ellenzője, hiszen ez helyi biznisz. Eddig úgy volt, hogy a lerakó helyen dőltek el a dolgok, itt ö, ö, valósult meg a fogyasztók felelőssége pénzileg, tehát betédi visszafizetés, stb. formájában. Szerintem a fogyasztóra is kéne terhelni felelősséget, de a bizottsági javaslatban ez nincs ennyire expliciten benne. Ennyit szerettem volna elmondani. A témáról a legfontosabb problémákat érintettem. Egy sajátos eljárásban, a komitológiában ö, akadunk el gyakran. Biztos elnök úr, hogy nekünk csak arra szabad reagálnunk, amit a bizottság úgy gondol, hogy érdemes és helyes megváltoztatni. Én mindig úgy fogom fel a szerepünket, hogy a parlamentnek a végrehajtás ellenőrzése a feladata, és ott kell és lehet beavatkoznunk, ahol valami már történik. De ha ezt így fogjuk föl, hogyha csak arról beszélünk, amit a bizottság fontosnak tart, és amiről javaslatot nyújt be, akkor mi mindig második hegedűsök maradunk, tehát idejelne ennek az attitűdnek, mondom, amiért gyakran én is követtem, megváltoznia, és különösen a business to business és business to consumer koncepció kapcsán hallatni időben olyan témákról is a hangunkat, amelyeket a bizottság eddig a szőnyeg alá söpört. Óriási Európában a bürokrácia, de ez nem az európai bürokrácia csupán, hanem az egyes tagállami bürokráciák sokfélesége főleg, és ezt kéne egyszerűsíteni. Ja, vielen Köszönöm szépen Karl-Heinz Florencnak a kompetens bevezetőt a témába. Az engedélyezés témában ö, már új kompetenciáink lesznek a Lisszaboni szerződés alapján. A bizottságnak ugyan továbbra is kezdeményezési előjoga van, de nekünk is megnő majd a szerepünk. Mi nem kezdeményezhetünk jogalkotást továbbra sem, még az új szerződés alapján sem. Ön több kérdést tett fel a bizottságnak, úgy gondolom, hogy akkor itt az ideje, hogy megadjam a bizottság képviselőjének, Klaus Högler úrnak a szót, hogy válaszoljon ezekre. Yeah, thank you very much. Uh... Köszönöm. Uh, thank you very much to the... Köszönöm elnök úr, köszönöm az előadónak a bevezetőjét, és jó napot kívánok mindenkinek. Hogyha megengedik, akkor a az utolsó felvetéssel kezdeném. Florenc úr feltette a kérdést, miért választottuk a jogi eljárásnak az átdolgozást. Nos, e, megmutathatom önöket, hogy nem azért választottuk ezt a rendelete átdolgozását, hogy a többi intézményt kizárjuk ebből a folyamatból. Úgy véltük, hogy az átdolgozás hasznos eszköze lehet az Európai Bizottságnak, illetve az intézményeknek, amikor egy ilyen viszonylag új, friss jogszabály eh, kell újra átgondolni. Egy bizonyos fokú aggodalomra, bizonytalanságra mindig eh, okot ad az átdolgozás, mint jogalkotási folyamat, miközben azt is biztosítja, hogy a nem problémás részeket ne kelljen újra nyitni, ne kelljen átdolgozni. Ez a folytonosságot és a jogbiztonságot garantálta számunkra. Úgy véltük, hogy mindenkinek ez szolgálná legjobban az érdekét, hiszen a kiszámíthatóság, a folytonosság, a következetesség a piaci szereplők számára elengedhetetlen. Amikor benyújtottuk javaslatunkat, a helyzet viszonylag egyértelmű volt, volt ez a viszonylag friss jogszabály. Két vagy három év gyakorlati tapasztalattal rendelkeztünk a végrehajtás terén. Ide jött a jogszabály felülvizsgálatának, ahogy a, erre e, átfogóan kitért Karl Heinz Florenz úr is. Jogi és szakmai fejlemények is szükségessé tették azt, hogy újra elővegyük ezt a dossziét, főként környezetvédelmi szempontból észre kellett venni, hogy az irányelv céljait, ambícióját nem szolgálták kellőképpen a helyi visszagyűjtési akciók, tehát a környezetvédelmi célok végrehajtása tekintetében úgy gondoltuk, hogy ide átdolgozni ezt a konkrét jogszabályt. Lássuk most a hatály kérdését. Miért javasoltuk azt, hogy a hogy e tekintetben változtassunk. Az előadó Florenc úr is említette. Egy 95-ös kötelező érvényű irányelv hatáját eh, használjuk eh, egy rugalmas irányelvhez, ami bizonytalansághoz, jog bizonytalansághoz vezet, nem tiszta így a helyzet, ezért az új javaslatunkban egy olyan hatályra tettünk javaslatot, amely egy minimális kötelező érvényű eh, terméklistát ír elő, amely rosszra vonatkozóan kimerítő, tehát erre e, fix hatály lenne, és ez lenne a minimális közös e, hatája, de ez természetesen a 175-ös cikk értelmében a tagállamok e, módosíthatják, de csak bővíthetik. egyetértek, hogy a célunk az, hogy minél magasabb legyen a visszagyűjtési arány, és ez fontos, hogy ne negatív verseny alakuljon ki a tagállamok között e tekintetben. A második kérdés, a célja volt ennek az irányelvnek. Azt hiszem, hogy a mi javaslatunk, a célszámok a mi javaslatunkban teljesen logikusak. Az rendelkezésünk álló információk alapján körülbelül 85%-os visszagyűjtési arányról beszélhetünk az Európai Unióban. Ez a forgalomba hozott termékekre vetítve 65%-ás arányt jelent. Azonban a tagállamok ennek csak nagyon kis arányát eh, jelentik eh, be. ami arra utal, hogy illegális módon kezelik, vagy illegális módon exportálják ezeket a veszélyes elektrom, elektromos elektronikus hulladékokat. De a célunk nem ez, a célunk az, hogy mind a 85% külön visszagyűjtött elektromos hulladék megfelelő szabályok szerint kerüljön feldolgozásra a forgalomba hozott termékek 65%-a tehát, a, a felmerülő hulladék 85%-a kerül visszagyűjtésre, de nem tudjuk, megfelelő arányban azt ed- eddig nem tudtuk garantálni, de hogy megfelelő módon kerül újrafeldolgozásra is ez. Felmerült a kérdés, hogy a mennyire lehet érvényesíteni a gyártók felelősségét egészen a fogyasztókig. Szerintünk, hogyha az egész termékpályán a gyártó felelősségét írjuk elő, akkor a VEL, e tehát a elektromos hulladékra vonatkozóan megnyugtatóan rendeznénk a jelenlegi áldatlan helyzetet de nem tettük ezt kötelezővé a javaslatunkban, fenntartottuk a meglévő rendelkezést, mi szerint ez e, megtörténhet, de nem kötelező. De mi javasoljuk a tagállamoknak, hogy ezt az opciót vizsgálják meg, de nem tesszük, nem írjuk elő kötelezően a tagállamok számára. A A nyilvántartások kérdése, és ez volt a második olyan terület, ahol komoly javulásra volt szükség. Amikor konzultáltunk az érdeket felekkel két-három évvel ezelőtt, a gazdasági szereplők véleményét is meghallgattuk, és újra meg újra azt hallottuk, hogy elviselhetetlen szintű administratív terhet rót rájuk az a tény, hogy a piacos szereplőknek több országban is regisztrálniuk kellett eh, magukat, sőt, ugyanarra a berendezésre akár több helyen is eh, környezetvédelmi termékdíjat kellett leróniuk. Szerettük volna, hogyha az egyszerűsített eh, eljárást tudjuk alkalmazni. Az egy első minimális elvárásunk a javaslat szerint az, hogy e-, egy egyetlen egy regisztrációs aktus, bármelyik tagállamban is történjen, legyen elég, és ez a fajta információ eljusson a többi tagállam számára is. Tehát, ha egyszer valaki egy formanyomtatványt kitöltött, vagy a számítógépen beküldött egy regisztrációt, akkor ezzel az egyszeri regisztrációval az Unió egész területén egyszer mindenkorra letudta a felelősségét a tekintetben, hogy az elektromos hulladék eh, irányelv hatája alá a termékek, eső termékek tekintetében ők pontosan eh, milyen díjakat eh, tartozik leróni, tehát ezzel elkerülhető a többszöri termékdíj kifizetése például. Ez tulajdonképpen nem más, mint információcsere a tagállamok között. Ezzel kapcsolatban Szeretnénk egy olyan helyzetet látni, amikor a gazdasági szereplőknek már nem kell minden egyes tagállamban székhelyet teremteni, valószínűleg ezzel is sokat könnyítünk a dolgukon. Ezek lennének az első megjegyzéseim, amelyel azt hiszem, hogy Karl-Heinz Florenz legfontosabb felvetésére reagáltam, de természetesen további kérdésekre is szívesen adok választ, hogyha valamit kihagytam volna. Köszönöm. Danke, Herr Kökler. Köszönjük Kökler úrnak a tájékoztatást. Négyig van még időnk. Nyolcan jelentkeztek szóra. Kíván-e még valaki jelentkezni? Ha igen, most jelentkezzen, és akkor lezárom a listát. Akkor tíz körüli felszólalónk van, tehát körülbelül két-három perces felszólásokra lesz idő. Katrin. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Nem vagyok új itt a parlamentben, hiszen egy mandátumomat már letöltöttem itt hat éven át, és akkor is ezzel a témával foglalkoztam. Karl Heinz, ugye emlékszel rám? Örülök, hogy újra foglalkozhatok a témával, mert nagyon fontosnak tartom ezt az irányelvet, és miután most hallottuk a bizottság válaszát, és javaslatát arra, hogy hogyan lehetne javítani az irányelven, ezzel nagyjából elégedettek vagyunk, legalábbis a célkitűzésekkel, hiszen valóban egyszerűsíteni kell az eljárásokat a tagállamok számára, ez nyilvánvalóan a környezetnek is jót tesz majd, hogyha egyszerűsödnek a folyamatok, de sok olyan apró részletkérdés van, ami majd csak a jövőben derül ki, ugye az részletekben bújik meg az ördög. Éppen ezért rá is kérdeznék néhány számomra kérdéses dologra. Meglepett a bizottság 65%-os szélkitűzése, mert eredetileg én azt hittem, azt gondoltam volna, hogy relatív célokat fogalmaz meg majd a bizottság, és nem abszolút célokat. És a 60%-nál magasabb százalékot nevez ugyan meg, de hát ez még mindig botrányos, hogy az eszközöknek csak kétharmadát gyűjtsük be, és akkor még ezeknek is csak egy további százalékát hasznosítsuk újra. Tehát ez nem elég ambiciózus célkitűzés. Igen és lehetne jobb kontrollal, jobb felügyelettel még magasabbra, sokkal magasabbra felsrófolni ezt az arányt. Tehát szerintem ilyen értelemben az irányelv nem javul, hogyha megmaradunk a 65%-nál hosszú távú célokat kell kitűzni. Annak idején nagyon elkeserített az eredeti tervezete az irányelvnek, mert ott ugyan az egyes gyártóknak kirótt a szövegfelelősséget, ugyanakkor ezek egyike sem volt jogilag végrehajtható típusú felelősség. Most eltelt már néhány év, és most már vannak maguktól is felelős gyártók, a környezetbarát termékek piaca kibővült, tehát itt az ideje, hogy jogilag hatékony, behajtatható felelősséget fogalmazzunk meg a gyártókkal szemben, és ne az egyes gyártókra vonatkozó legyen ez, hanem általános szabályok vonatkozzanak rájuk, sőt, még azt is lehetne szabályozni, hogy kötelesek jobb, környezeti szempontból jobb termékeket előállítani, mint a jelenlegi standard. És alapgondolattá kéne tenni a, a, a bölsőtől a sírig ö, ö, való típusú gondolkodás, tehát hogy egy termék nem csak addig termék, amíg a fogyasztónál van, hanem hosszú előtörténete és utótörténete van, és ezt mind bele kell számolni a, a, az ökológiai lábnyomába. A bizottság alapvető kitűzésével egyetértek, csak nem tartom őket elég ambiciózusnak. Köszönöm. Ugye vannak kollégák, akik sok év után is visszatérnek, és ugyanazt a témát nagy legesérdesül képviselik. Panajotov kolléga kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos kérdés ez. Azért hangsúlyozom, ez fontos e, Európának, e, különösen fontos ez a, ez a terület, mert Európa minden évben rengeteg pénzt fordít arra, hogy az elektronikus hulladékot valahogy visszaforgassuk. Köszönöm eh, Florenc úrnak ezt a jelentést. Jó az a kezdeményezés. Fontos, hogy valahogy újra hasznosítsuk, újra felhasználjuk ezeket a nem is igazán hulladéknak nevezhető eh, inkább csak elavult elektronikai berendezéseket. Fontos, hogy ezt az új technológiát mind a 27 tagállamban bevezessük, egy új mentalitást is bevezessünk. Nem könnyű ez, de mégis könnyebb, mint más megoldás, mert az elektronikus hulladékban nagyon sok drága alapanyag van. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Michael Tremopoulos. Tremopoulos. Tremopoulos kolléga következik. Nincs itt, vagy nem ő? Akkor Judy Gerling. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. A frakcióm nevében lenne egy-két előzetes megjegyzésem. A bizottság eldolgozott javaslatát olvasva meglepve tapasztaltam, hogy a bizottság, minthogyha egyáltalán nem látná érteni a, a, ezt a piacot, a szórakoztató elektronikai termékek piacát. Semmi sem szerepel ebben a javaslatban, amiből kiderülne, hogy mely termékeket sikerül visszagyűjteni és újra felhasználni a legnagyobb mértékben, mint hogyha nagyon magas mértékről beszélünk eh, például a háztartási gépek, háztart, köszönöm, háztartási gépek tekintetében, eh, akkor mégis hol nem sikerül eh, teljesítenünk a megfelelő arányokat, elvárásokat, hogyan tudnánk ösztönözni a termelőket, előállítókat, illetve a fogyasztókat, hogy elérjük a cél kitűzött célokat. Szeretném, hogy ennek az átdolgozásnak, ennek a javaslatnak lenne egy olyan fő motivuma, ami az egészen át eh, folyik, ami követhető. Nem értem, hogy hogyan visz ez minket előrébb. Hogyan fogjuk tudni eldönteni, hogy ez az átdolgozott eh, irányelv eh, valóban jobb eredményeket hoz Valahogy mindenképpen mérnünk kell tudni a hatékonyságát, hatásosságát ennek a jogszabálynak. A, a célokkal szimpatizálunk, de a módszertant hiányosnak tartjuk, és hát az ördög, mint mindig, a részletekben keresendő. Köszönöm, Richard Zéber. Richard Zéber kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentés szerzőjének és a bizottság képviselőjének is a felvilágosítás itt most már egy európai stratégiáról beszélhetünk, amelynek része az elektronikus hulladékok nyersanyagnak megfelelő tekintése. Nem értettem teljesen, értettem azt, hogy a bizottság miért akarja megváltoztatni a jelenlegi jogi alapot. Szerintem igenis nekünk is van itt kezdeményező szerepünk. A javasolt fórum nem megfelelő erre a célra. A jogalap persze valóban nem tökéletes, különösen a termékre vonatkozó szabályozások helyett jobb lett volna a 95-ös cikk a 170-es helyett. Másodszorban gondot látok abban is, hogy a tagállamok között ugye óriási a különbség a tekintetben, hogy ezt a 65%-ot hogyan ö, tudnák megvalósítani. A, a tagállamok között jelentkező különbségek, amelyek nyilvánvalóak, talán enyhíthetők lennének azáltal, hogyha bevezetnénk az európai termelő fogalmát, ha ez működne, akkor ez jó irányba mutatna, csak akkor valóban a jog végrehajtása területén is szorosabban kéne fogni a gyeplőt, mert sajnos az a helyzet, hogy, hogy a belső piac ellenére óriási a különbség ugyanazon irányelvek tagállami végrehajtása, sőt már az átültetése is. Tehát nem, jó, nem elegendő megint új európai szabályokat kitalálni, és aztán hagyni a dolgot annyiban, és hagyni, hogy a tagállamok különbözőképpen hajtsák azt végre, hanem oda kéne figyelni az egységes végrehajtásra is. Bizonyos értelemben a régi tagállami rendszerek jobban működtek az európai megközelítésnél, más tekintetben pedig az jobb. Tehát téma függő az, hogy mikor melyik a <clears throat> célra vezető. Fontos lenne a feladatok világos elkülönítése is, illetve a termelők, a fogyasztók, az önkormányzatok felelősségének pontosabb megfogalmazása. A gazdaság gok nyilván fenntartanak már most is bizonyos begyűjtő, visszaforgató rendszereket, de van, ahol ezt az önkormányzatok viszik, van, ahol magáncégek, itt is érdemes lenne világosabb helyzetet teremteni. Elnök közbeszól, lejárt már a három perces beszédidő. Elnök úr, ön itt az úr, akkor itt abba hagyom. Köszönöm, Zéber úr. Vittorio Prodi következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én visszautalnék a keret irányelvre, a hulladékokról, amely hierarchiát irányoz elő, azaz vissza, begyűjtés, visszaforgatás, újrahasznosítás sorrendjét. És illetve a ö, kiselejtezés ebben a sorrendben. Én tehát nem látom azt, hogy mi hogyan tartottuk be ezt az irányelben szereplő irányt. Nagyon sok gépnek az újra hasznosítása az lehetséges, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne az alkatrészek újrahasznosítása is egyben. Én úgy gondolom, hogy el kellene érni azt, hogy szigorúan alkalmazzuk ezt a hierarchiát, a műveletekről, amelyeket el kell végezni a hulladékokkal, amelyet mi hagytunk jóvá annak idején. Szeretném, hogy kapjunk egy választ arra, amit Panajotto kolléga mondott. Az áramkörök olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nagyon ritkák, nagyon drágák, és hogyha nem tudjuk ezeket újra hasznosítani, akkor hiány merülhet fel. Ebben az értelemben sokkal szisztematikusabban kellene eljárni, sokkal pontosabban kellene eljárni, a újrahasznosítási műveleteket illetően. Én úgy gondolom, hogy az irányelvet újra át kellene olvasni, és annak alapján megnézni ezt az anyagot, mert szerintem ebből, ebben a tekintetben nem elég erős, nem elég ütős. Köszönjük, Péter Líze következik. Köszönöm, elnök úr. Támogatom Karl-Heinz Florence álláspontját. Három speciális megjegyzésem lenne azonban. Az energiatakarékos lámpákkal kapcsolatos az első. Ez választási kampányokban is szerepelt téma volt. Vannak, akik azt, azt mondják, hogy új típusú veszélyeket hoz az ilyen lámpa. A bizottság megpróbálta tisztázni ezt. Mindenképpen szükség van higanyra az előállításkor, de biztos, hogy ö, ez egy jobb alternatíva. Tehát lehet, hogy harmadik utat kéne követnünk, amely nem a mai típusú energia takarékos lámpa, hanem egy új típusú energia takarékos lámpa, és erre vonatkozóan köztes szabályozást kéne alkotni, olyan jellegűt, hogy ahol az ember megveszi a terméket, ott vissza is lehessen adni. Ugyanezt kéne az elemeknél bevezetni minden olyan terméknél, amelyek elkerülhetetlenül tartalmaznak veszélyes anyagot. A fotovoltaikus, tehát napelemes eszközökkel kapcsolatban nagyon szeretnék a termelők, hogy bevonják őket a tervezésbe, a jogalkotásba. Szerintem az erre vonatkozó biztonsági javaslat észszerű, e, ezt támogatom. A harmadik gondolat, koncepció pedig az úgynevezett recast. Egyszer az Alkotmányi Bizottságban elhangzott, hogy a kezdeményezés joga a bizottságnál van, de az intézményközi megállapodás azt is kimondja, hogy ha szükséges, if appropriate mondja az angol, ha, ha helyén való, akkor a parlament is változtathat dolgokat olyanokat is, amelyeket a bizottság eredetileg nem javasolt. Próbáljunk ezzel a kiskapuval élni, és hallassuk hangunkat, legyünk politikailag aktívak erre hivatkozva. Köszönöm, Líze kolléga. Ha ez így van, akkor biztos, hogy alkalmazni is fogjuk, majd meglátjuk, hogy milyen módosítók születnek. Boris Lávszonik következik. Chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił Karl Köszönöm, elnök úr. Karl Ferenc és a eh, Ziber kollégák által elmondottakra hagy reagáljunk röviden. Fontos a berendezések visszagyűjtése. Az én hazámban például a termelők, az előállítók, bocsánat, egy alapítványt hoztak létre, amelynek a feladata pontosan az elektromos berendezések visszagyűjtése, konténereket helyeztek ki mindenhova, de sajnálatos módon a, ezen konténereket egyesek rendszeresen kiürítik, és a végén a szemétdombon kötnek ki, saj, és ez pedig azt jelenti, hogy nem környezetbarát módon szedik, eh, darabjaira bontják szét ezeket a háztartási berendezéseket, miközben a, erre a célra szakosodott eh, eh, üzemek kihasználatlanul állnak, mert a konténerekből eltűnnek ezek a hm, berendezések, használt berendezések, ez a szürke gazdaság egy sajátos új területe. Ez az irányelv tehát az én hazámban egy újfajta piaci versenyt eh, hozott eh, létre. Az elektromos hulladék begyűjtésének egy újfajta piacát, de nincsen semmiféle garancia arra, hogy a begyűjtést követően megfelelő módon kerülnek újra hasznosításra ezek a berendezések. Hogyha ezt a problémát valahogy kezelni tudnánk az átdolgozás során, hogyha ezt a virtuális piacot egy valódi uh, recycling piacát tudnánk alakítani, a főként a veszélyes anyagokat tartalmazó berendezések esetén, az mindannyiunknak az erőnyére szolgálna. Dankeschön, Christopher. Köszönöm, Christopher Fjellner következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez az irányelv biztos, hogy reformra szorul, erről most szor volt szó, csak nem mindegy, hogy milyen reformra, nem tudom, hogy újra kell leírni az egészet. Biztos, hogy sok minden jó az irányelvben, meg kell gondolni azt is, hogy egy esetleges változtatás hogyan hat a kereskedelemre. Mert a kereskedelmet sem lehet tönkrevágni, túl bonyolultá tenni. Az ellátó hálózatokat, láncokat ne tegyük még bonyolultabbá <clears throat> nem megfelelő szabályozással. A javaslattal kapcsolatban van még egy megjegyzésem. Felmerült az erősebb harmonizáció. Florenc úr és Zébert úr is támogatnák ezt. Szerintem ez az iparnak túl sok terhet róna a nyakába, mert pont a végrehajtás nem működne, amire ugye ugyancsak hangsúlyt akarunk fektetni. Tehát nagyon meg kell gondolni, hogy meddig mehet el a harmonizáció ebben az új keretben. Jó, nem ismerem ki magam annyira a témában, de aggodalommal tölt el, hogy ez az irányelv nagyon hátrányosan érinti az úgynevezett home electronics ágazatot, sőt akár az ipari gépgyártókat is. Tehát olyan rendszerre van szükség, amely megkülönbözteti e két ágazatot egymástól, és megfelelőképpen a sajátosságoknak megfelelően szabályozza, külön szabályozza őket. Nagy különbség van egy mobiltelefon és egy óriás generátor között. Úgyhogy a jogalkotók fontolják meg ezt a különbséget is. Igazán rövid voltam, ugye? Igen, valóban. Rösta Rossi kolléga következik. Sí, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az előttem szólókkal. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az elektronikus gép, elektromos gépek begyűjtése megszervezzük, és ez biztosítva legyen a tagállamokon belül. Ugyanakkor be kell vonni ebbe a folyamatba a termelőket. Igen, ezt meg lehet tenni, ugyanakkor szükséges egy alapfelvét, mégpedig, hogy rávegyük ezeket a termelőket, hogy ezzel foglalkozanak. Olaszországban például az állampolgár megszabadulhat egy tévétől, vagy egy hűtőszekrénytől, különböző módokon. Például elviszi az hulladéktelepekre, akik visszaforgatják, visszahasznosítják, és nem tudni azt, hogy, vagy akár helyi szervezetekhez, akik ezzel foglalkoznak, vagy különböző különböző szervezetekhez, akik ezeket a gépeket elküldik a harmadik világba, használt gépeket elküldik fejlődő országokba. Tehát, hogyan tudjuk felelőssé tenni a termelőket? Csak úgy, hogy ha a felelősség, a termelői felelősség mellé a fogyasztónak a kötelezettségét párosítjuk, hogy vissza kell nyúj szolgáltatnia az elhasználódott gépet. Mert különben nagy költségek vernék a végfelhasználót, illetve a termelőt, mert hogyha a termelő és a végfelhasználó nem érdeke nem esik egybe, akkor az egészből nem lesz semmi. Grazie, eh, Karin Köszönöm, Karin. Danke, ich habe nur eine Verständnisfrage. Csak rá szeretnék kérdezni, hogy jól értettem el. 65 százalék, ez egy általános irányszám. Tudjuk, hogy most éppen mondta a kolléga, nagy berendezéseknél teljesen más típusú a visszaforgatás, a kis apró eszközöknél megint csak más. Noha, ugye a volumene a veszélyes anyagnak nagy gépeknél valószínűleg nagyobb. Tehát veszélyes anyagban kéne megfogalmazni ezt a veszélyt. Majd Florenc úr erre válaszol. Zabine Vilc jelentkezett még szóra. Köszönöm, igen. Jó, hogyha az irányelvet továbbfejlesztjük, és megkülönböztetjük az elektromos és elektronikus eszközöket egymástól. Ezt tartalmilag támogatom. De a begyűjtési célkitűzés 65%-a nekem is kevésnek tűnik. Ezt két év alatt is el lehetne érni. Olvasom egy szakmai helyen, nem csak 2016-ig, és valóban a, az eszközök súlyára vonatkozik a 65% és nem a bennük rejlő veszélyes anyagra. Ez megint további bonyodalmakat okozhat, tehát olyan ö, könnyű eszközöket, mint ö, a CD lejátszó, ö, bedobunk a szemetesbe, és ö, ezt senki nem tudja ellenőrizni. Hogyan lehetne megteremteni a kis, de nagy példányszámban jelenlevő eszközökben levő mérgező anyagok visszaforgatásának kereteit. François Costet, nagyon gyorsan szólok hozzá. Ki szeretem emelni azt, hogy nagyon fontos, hogy ezt az irányelvet alkalmazzuk a gyakorlatban, és megkérdezem, a, és kérem azt, hogy a, zárjuk ki ebből a napelemeket, mert jelenleg eh, miközben harcolunk az éghajlatváltozás ellen, és a megújuló energiákat szeretnénk eh, előtérbe helyezni. Ezek a panelek, amelyek kadmiumot használnak, ez nagyon fontosak lennének, hogy bátorítsuk, ösztönözzük ezeknek a felhasználását és gyártását. Ugyanakkor ezeknek az újrahasznosítását, hasznosítás az nagyon megdrágítaná a terméket. Ezeknek a fényérzékeny technológiáknak az élet tartalma nem túl hosszú, ugyanakkor nem jelentenek semmilyen veszélyt az életre, az egészségre, Ugyanakkor a gyártók önkéntes programokat indítottak el az újrahasznosításra és a begyűjtésre. Így gondolom tehát, hogy emiatt az érdemes kizárni ebből a rendeletnek a hatája alól a ö, napelemeket. Nagyon fontos lenne, tehát, hogy vegyük ki a paneleket. Köszönöm. Az érintett cégek sokat hallanak mostanában erről a kételyről, a napelemekkel kapcsolatosan. Kérem akkor a két felszólalónkat, hogy próbáljon válaszolni a felvetett kérdésekre a Florence úrnak, és a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm a lehetőséget és köszönöm a kérdéseket, hozzászólásokat. Nagyon fontos gondolatokat hallhattunk. Az első válaszom a visszagyűjtési arány, amelyre javaslatot teszünk. Nos, valóban az a helyzet, hogy az unión belül legfejlettebb gazdaságok esetében már ma is a forgalomba helyezett termékek közel 65%-a visszagyűjtésre, begyűjtésre kerül. Ezért tehát a kitűzött cél jó néhány ország esetében már most is biztosított, már most is valóság, ezért nem értünk egyet azokkal, akik azt mondják, hogy fantasztikusan ambiciózus cél ez. Ugyanakkor ez az irányelv az Unió egészére vonatkozik, minden tagállamra, és tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol még a nem telített a piac, és egy nagyon komoly forgalomról beszélhetünk. Éppen ezért 2016-os határidőt írtunk, előjavasoltunk. amikor is stabilizálódik a tagállamokban, a legtöbb tagállamban a forgalomborzott termékek és a visszagyűjtött termékek aránya. Ezért szerintünk a 2016-os határidő reális. Ugyanakkor a javaslatban javaslatba beépítettünk két, ha úgy tetszik, védőhálót is. Ezek közül az egyik, az, hogy 2012-ben készítünk egy jelentést majd a javasolt célok elérésének realitásával kapcsolatban, megvalósíthatóságával kapcsolatban, amely bizonyos megfelelő esetben a differenciálásra is lehetőséget adhat a nehezebb a hűtő-fűtő e, és nem hűtő, nem fűtő berendezések esetében differenciált megközelítést. Azért nem tettünk ilyen differenciált javaslatot, mert az elkövetkezendő két-három tapasztalatai alapján majd 2012-ben, ha szükségét látjuk, e, akkor e, a, a tapasztalatok és konkrét adatok alapján majd ezeknek megfelelően fogjuk módosítani a célokat. 85%-kal kapcsolatban miért pont 85%? fennáll, többek aggodalmukat fejeztek ki, hogy nem használjuk ki a lehetőséget teljes mértékben, de úgy védjük, a 85 százalék az a begyűjthető hulladék egészét többé-kevésbé lefedi. Ez 13%-ra teszik a szakértők, Hiába van minden ilyen veszélysanyagot tartalmazó elektronikus berendezésen konkrétan megjelölve matricával, felirattal, hogy ne dobják ki a hagyományos hulladékok közé. A felhasználók kb. 13%-át ezeknek a termékeknek a kukába dobják egész egyszerűen, szelektív gyűjtés helyett. Ez a 13% a jelenlegi arány. 13%-hoz képest lőtük a 85%-os arányt ennek fennmaradó 13% vagy 15% esetében más intézkedésekkel kell megpróbálnunk biztosítani azt, hogy 100%-ban környezetbarát módon visszaforgatjuk ezeket a termékeket. fontosnak tartjuk, hogy a, a bejelentett, visszagyűjtött hulladékra vonatkozóan azonban a tagállamok nagyobb 10%-os arányt jelentsenek be, hiszen így tudjuk elkerülni az illegális exportot, vagy nem környezetbarát feldolgozás, feldolgozást. Részletes adatok is szerepelnek a különböző kategóriákra vonatkozóan, arra következtetésre jutottunk, hogy egy differenciált, a differenciált célokkal túlságosan bonyolult, komplex eh, lenne mindenki számára az ilyen hulladékok begyűjtéséről szóló eh, információ adás, ezért gondoltuk úgy, hogy egyelőre ilyen differenciált megközelítést nem alkalmazunk, hiszen túlzott administratív terhet jelentene ez az érintettek számára. Mennyit szerettem volna most elmondani. Köszönjük, Kökler úr. Most Karl-Heinz Florencnek adom meg a szót. Hogyan lépjünk tovább? Köszönöm a hozzászólásokat. Sok mindent tanultam belőlük, érdekes javaslatok hangzottak el, illetve sok szempontból megerősítették a kollégák, amit én is mondtam, vagyis azt, hogy a harmonizációra szükség van. Ha a tanács képviselője még itt van, akkor szeretném tudni, hogy a tanács miért ragaszkodik olyan eszevezettül a nemzeti szabályozások megtartásához, hiszen a célokban minden 27 ország egyetért, mégis a nyilvántartás és egyéb szabályok szempontjából más rendszert követ. Nyilvánvalóan azért tudjuk ezt, mert ez nemzeti bevételt jelent. A 65% gyakran felmerült. Nem vitatom, hogy ez egyes új országok számára túl magasnak tűnik, különösen, de kiegyenlítődik ez, hogyha azt nézzük, hogy az utóbbi két évben eladott elektronikai eszközök számából indulnak ki, tehát itt a bizottságnak résen kell lennie, hogy, hogy ezt hogy milyen megfogalmazásban tárja elénk, mert ez egy túl általános érték egyenlőre. Prodi úrral egyetértek abban, hogy a hierarchia jó, én magam is részt vettem annak kialakításában, de nem bebetonozott rendszer. Tehát nyilvánvaló, hogy száz éves hűtőszekrényeket nem lehet gazdaságosan újra hasznosítani, van, amit ki kell dobni. Ezeket ki kell vonni a piacról, tehát bármennyire ugye, egyértelműen támogatom az újrahasznosítás, újrafeldolgozás gondolatát, nyilván vannak kivételek, erre figyelemmel kell lenni. A bizottságnak 80%-os újrahasznosítási javaslata is volt a 65-ön belül. Ez kiindulási alapnak jó. Rossi úr és Likacsovics úr felszólását nem igazán értettem. Mondja meg, hogy mit akar Olaszországban, rosszabb a visszagyűjtési statisztika, mint Bulgáriában. És ez nem az olasz polgárok miatt van így, hanem azért, mert nincsenek szabályok. Önnek élen kéne járnia, a politikának ez különösen feladata. Néha, néha kellemetlen dolog ez, de vállalni kell az ászlóvitelt. Tehát jöjjön velem majd, amikor én kivonom a kardot. Tehát ez részben az önfelelősége is, hogy itt tart az országa. Elnézést, de ezt el kellett mondanom. Egyébként minden ö, elhangzott felvetéssel egyetértek valamilyen szinten. Nem értek azonban egyet a javasolt ö, határidőkkel. Egy kicsit szorosra van szabva a dolog, túl szorosak ezek a határidők. Én szívesen követem ezeket az ambíciózus határidőket, ö, minket senki sem hajt. Én itt azt mondanám, hogy inkább lassítsunk le, de amit létrehozunk, az legyen betartható, követhető, végrehajtható. A jelentésemben ezért a határidőkre vonatkozóan ö, ö, én is mondok valamit. Ö, a határidők, a mi határidőink betartatása azonban nem az én kompetenciám, hanem a Joe Linen mellett ülő kollégái a titkárság részéről. Rossi úr most kapott egy kritikát, kíván -e erre reagálni? Röviden, ha lehet. Ez az nicht so üblich, aber wir machen. Talában erre nem szoktunk így lehetőséget adni, de hát talán éles volt a kritika, és az indokolja. De hát szükséges elnök úr, mert valószínűleg nem értettük meg egymást. Én semmit nem mondtam azok közül a dolgok közül, amelyek elhangzottak. Én támogatom az elektromos berendezések újra hasznosítását és begyűjtését, csak hogy tapasztaltam egy problémát Olaszország Franciaországban, ott Olaszországban három fronton lehet ezeket begyűjteni, három módon, tehát helyi szervezetek, azaz ö, önkormányzatok által, aztán magán ö, hulladékbegyűjtők is léteznek, illetve vannak olyan önkéntes szervezetek, amelyek összegyűjtik ezeket a gépeket, és az elhasznált, de még működő gépeket fejlődő országokba küldik. Ha mennyiben felelősséget, felelősséget adunk a termelőknek, a gyártóknak, a termelőnek kell igazán a felelősséget ráruházni, Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy nem a termelő a tulajdonosa a berendezésnek. Ezáltal ugyanis felemelkednek az árak, és ezek az árak utána úgyis a vásárló, a felhasználó fizeti meg a végén. Köszönjük, akkor Florenc úr is bólintott, jó? Még volt egy kérdés a tanács felé is, hogy miért áll útjába a harmonizációnak. Kíván a tanács képviselőjére reagálni? Thank you, Chair, and uh, good afternoon to all. So, uh... Köszönöm, elnök úr. Az elnökség nevében én is jó napot kívánok mindenkinek. A soros elnökség nevében hagy szóljak egy pár szót. Először is rögtön, hogy mondjam el, hogy az egyszerűsítés a cél, illetve a hulladékok visszagyűjtése és, felhaszn- és hasznosítása. Úgy tűnik, hogy ez közös célunk, és az átdolgozás során mindenki ugyan egy irányba elvez. A tagállamok többsége támogatja azt a az irányt, hogy hatékonyabb, egyszerűbb módon is lehet biztosítani a környezetbarátabb végrehajtását egy olyan jogszabálynak, amely viszonylag rövid ideje van érvényben, elsősorban a nemzeti rendszerekre alapozva, gondolják ezt a tagállamok megoldani egy bizonyos fokú harmonizációval, mindaddig, ameddig mind az előállítók, a fogyasztók és az érintett hatóságok számára egyszerűsödik az eljárás és a folyamat. és természetesen várjuk a szoros együttműködést a bizottsággal is az előadóval, de szerettem volna röviden elmondani, hogy a tanácsban hogyan állnak a dolgok. Végezetül, hogy mondjam még el, hogy az elnökség alatt a célunk az, hogy előre mozdítsuk a vitát az irányelv eh, hatájával kapcsolatban a szakpolitikai vitát lefolytattuk, egy eh, jelentést eh, készítünk az év vége előtt, de a dosszié lezárása a következő fél évre marad. Ami az időtervet és a módszereket illeti, azt hiszem jobb lenne a, pár, a plenárissal párhuzamosan erről beszélnünk, hanem is pont egy időben, Ö, ugyanis november végén december elején kell meglennie a jelentéstervezetnek. Áprilisban lesz a bizottsági szavazás, és a májusi plenárison a végleges plenáris szavazás. Rátérünk most következő napirendi pontunkra, amely persze hasonló témáról szól, mint az előző. Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása. Jill Evans a téma előadója, az öldektől. Neki adom meg elsőként át a szót, hogy bevezesse a témát. Uh, thank you, Chair. I, I believe that the Commission wanted to present uh, the, the case first, and then I will... Uh... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy talán a bizottság szeretné felvezetni a kérdést, aztán pedig én is röviden elmondom, hogy hogyan mélekedem ez ügyben. Tehát fordítva szeretné. Jó, akkor kérdezem a bizottsági képviselőt, hogy egyetért ezzel. Kögler úr ismét. Yeah, thank you very much again. Um, I hope I can... Köszönöm. Megpróbálok rövid lenni, megpróbálom rövidre fogni. Mi volt a kiindulási pontunk, és miért javasoljuk azt, amit javasolunk? egy azzal a helyzet, helyzettel látunk szemben, hogy egy viszonylag új jogszabály éppen annak a végrehajtása éppen kezdett beindulni, kezdték az érintett felek éppen csak elkezdték megérteni, átlátni ennek az új jogszabálynak a rendelkezését, azonban az első tapasztalatok azt mutatták, akár csak a VEE irányelv esetében voltak nehézségek, problémák a végrehajtással, illetve a tagállamok közötti következetes végrehajtása. Úgy láttuk, illetve azt az információt kaptuk, hogy jogi komplikációk léptek fel, és túlzott volt az adminisztratív teher, illetve a bizottság a 8-as és a 9-es kategóriák kérdését felül kellett, hogy vizsgálja. és különös tekintettel a tiltott szerekre, és ezt a listát szükség szerint módosítani, azaz bővíteni volt feladatunk. Az átdolgozást ez esetben ugyanúgy végeztük el, mint az előző irányelv esetében. Nem forradalmian akartuk ezt megújítani, nem akartuk azt is megjavítani, mi nem romlott el, nem akartuk teljesen újra kezdeni az egész folyamatot, hanem inkább a revolúció helyett egy evolúciót képzeltünk el, a nem működő részeket próbáltuk valamennyire átdolgozni, kijavítani. Voltak bizonyos problémák ezzel, úgy ért, éreztük, hogy egy átdolgozott változata ennek az irányelvnek meg tudná meg tudna felelni ennek a, ezeknek az elvárásoknak. Ha megengedik, akkor most röviden átvezetném őket eh, a fő vonalain ennek az irányelvtervezetnek. Cél az volt, hogy bizonyos veszélyes anyagokat eh, az elektromos berendezésekből ki tudjunk vonni, ehhez azonban ennek a célja pontosan az volt, hogy a hulladékká vált berendezésekkel dolgozók egészségét óvjuk, nem is beszélve a környezetünktől, ahova a hulladékként kerülhetnek. A második fontos elem, hogy a tiltó anyagok listájáról lekerülhetnek egyes ideglenesen egyes anyagok, hogyha ez technikailag indokolt és máshol nem pótolhatóak. A céljaink tehát világosak voltak. Az első módosítás, amelyre javaslatot tettünk, az nem volt más, mint hogy a két irányelv közötti kapcsolatot megfordítsuk a mostani javaslatban a ROHS irányelv, vagyis eh, a veszélyes anyagok korlátozásra vonatkozó irányelv lenne a, a kiinduló pont, eh, és ez vinne tovább a VEEE, e e, tehát az elektromos hulladék irányelv irányába. Ez megfelel az azóta elfogadott irányelvek szellemiségének is, Gondolok itt például a gazdasági szereplők definícióját, illetve az orvosi berendezések definícióját, illetve a homogén anyagok eh, fogalmát. Ez fontos volt annak érdekében, hogy a jogbiztonságot eh, garantáljuk, hogy világosabbá tegyük a helyzetet. A tiltólista módosítására vonatkozik a második javaslatunk hogyan tettük ezt. A potenciális sem veszélyes anyagokat átvilágítottuk, felmértük, azok, amelyek környezetvédelmi vagy egészségügyi szempontból problémásak lehetnek, ezeket egyesével megvizsgáltuk, hogy felkerüljenek-e a tiltólistára, vagy sem. Mindenki az itt ülők közül jól ismeri a történetet, hosszú lista ez. Végül öt komoly jelöltre szűkítettük le ezt a listát, és aztán amikor alaposan megvizsgáltuk az öt potenciális jelöltet, akkor különbséget tettünk a TBBPA, amely felkerültett volna a listára, a tiltó listára, de végül arra a következtetésre jutottunk, hogy nem volt szükség itt kettős szabályzásra. A fennmaradó másik négy jelölt anyag, most nem mondom el mindegyiknek a bonyolult vegyi nevét. Ezeket is alaposan vizsgáltuk, de nem kerültek fel a tiltó listára, meg is mondom, hogy miért. Ezen a ponton nem rendelkeztünk megfelelő bizonyítékokkal arról, hogy lehet őket valóban helyettesíteni más anyagokkal, illetve e, a, a, a, e, hogy milyen költségvonzata járna a tiltó listára helyezésük. Ezért úgy döntöttünk, hogy jó lenne, hogyha ezt a négy anyagot problémás jelzővel jelölnénk, és mint potenciálisan tiltó listáról kerülő anyagot tartanánk függőben. A következő fontos kérdés, amelyről beszélnem kell, az az, hogy hogyan tudjuk beazonosítani azokat az anyagokat, amelyek a jövőben erre a listára kerülhetnek, azt javasoltuk, hogy a lehető legnagyobb mértékben a REACH, az azóta elfogadott REACH irányelv ben lefektetett szabályokat kell itt is alkalmazni. Tehát a kockázatelemzés tekintetében a RIS szabályokat kell követni, az ROHS irányelv esetében, de a rossz ROHS irányelv esetében eh, a módszertan a RICS lenne, de a maga a döntéshozatali folyamat az más lenne, egy szakmaibb eh, jellegű döntéshozatali folyamat lenne. A tiltólistáról már beszéltem, a másik pedig a ideiglenes kivétel, vagy titulistáról levétel. A bizonyítás terhét megfordítottuk, mostantól akik kivételes elbánást kérnek egy tiltólistán lévő anyag számára, nos, a kérelmezőknek kell bizonyítaniuk, ennek jogosságát, hiszen jelenleg a bizottságon van a bizonyítás terhe, és egyelőre ez gyakran szinte megoldhatatlan feladat elé eh, állítanak bennünket. Arról nem is beszélve, hogy a RICS irányelv értelmében eh, RICS irányelvnek megfelelően eh, így következetesebb, hogyha a kérelmezőn van a bizonyítás terhe. Milyen kritériumok alapján adhatunk mentességet a tiltólista szereplőanyagok számára? a 7-8 évvel ezelőtti helyzethez képest változott a szituáció. Jó néhány eh, újabb jogszabály elfogadása és stratégia elfogadása alapján a fenntartható fejlődés ennek három alappillérje van, a szociális gazdasági pillér és a környezetvédelmi pillér. Éppen ezért úgy véljük, hogy mind a három pillért figyelembe kell venni, amikor azt vizsgáljuk, hogy kivételt kaphat-e felmentést egy olyan katalitalista alól. Ha F-ben helyettesíthető egy anyag, az önmagában még nem elég. Ha például a megfelelő mennyiségben a piac számára senki sem tudna szállítani ebből a pótlóanyagból, akkor eh, ez eh, akár eh, komoly veszélyt jelenthet az európai munkahelyekre is, ezért mind a három pillért figyelembe vettük, mind a, a kritériumrendszer felállításánál. This, the directive suffered and still suffers in all... Az irányába véleményünk szerint nincsen megfelelő fogban, teljes mértékben végrehajtva a tagállamokban. Túl gyakran és túl könnyen meg lehet szegni az irányelv rendelkezéseit az elégtelen eh, tagállami végrehajtás miatt. Az új 678-as eh, cikkek pontosan ezt a piacfelügyeletet próbálják erősíteni. Azt javasoljuk, hogy nagyobb részletekben is kidolgozzuk, bővebben is kidolgozzuk a komitológiai eljárás keretében az ilyen fajta piacfelügyeletet. Végezetül röviden elmondanám, hogy mire nem tettünk javaslatot hiszen sok mindent eh, mérlegeltünk, és végül úgy döntöttünk, hogy különböző javaslatokat nem teszünk. Például többen azt eh, javasolták, hogy az irányelv egészét vonjuk vissza, mert erre jó néhány eh, jó ok kunk lett volna, mondták. Szerintünk megvan a létjogosultsága ennek a bizonyos irányelvnek, a DKBD-re vonatkozó tiltást sem vontak vissza, hiszen még a, mindig nem egyértelmű az, hogy nem veszélyes ennek az anyágnak a tehát még nem biztos, hogy veszélyes valóban nem veszélyes ez az anyag. Nem, úgy döntöttünk, hogy az adatok rendelkezésre nem állása miatt a meglévő tiltólistát jelenleg nem módosítjuk, majd később igény szerint megtehetjük ezt. Tehát röviden dióhelyban ennyit tudtam volna elmondani a javaslatunkról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Jill Evansnek, Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a bizottság képviselőjének ezt a nagyon világos választ a megszorító intézkedések, szabályok ügyében, és megpróbálok reagálni több pontra, amit ő mondott. Az irányelv fő célja az, hogy védje az emberi egészséget és a környezetet, és az elektromos eszközök elhelyezését, újrafeldolgozását javítsa, csökkentse a hullám, a hulladék folyamot. Ez egyébként, ez a komponens az elektronikus eszközök tömege a legdinamikusan van növekedő szemét komponens, 9-10 millió jelenleg az évente kidobott ilyen eszköz, és legalább a szándékainkban az környezet érdekeit is meg kéne fogalmazni. Tudjuk, hogy ezeknek nagy részét fejlődő országokba illegálisan exportálják, és ott vonják ki belőlük a különböző újrahasznosítható anyagokat, például a dioxintartalmúakat is. A jelenlegi irányelv néhány nehéz fémre és brominált komponensre vonatkozó megfogalmazásokat tartalmaz. Egyébként ezek nem csak európai normák most már, hanem globális normák. Mégis megjelennek a piacon máig is olyan termékek, amelyekben benne vannak ezek az anyagok, csak egy kicsit faceliftet, egy kis átalakítást végeztek a cégek a termékeiken, illetve más veszélyes anyagokkal pótolták a betiltottakat. Tehát javaslatunk az lenne, hogy a bizottság vizsgálja meg ezt a kérdést, és a jelentésemben hát javaslatot is teszek bölcs megfogalmazásokra, és arra, hogy mely termékeket kellene az irányelv hatája alá vonni. Listákra van szükség, terméklistákra, hogy egyértelmű legyen, hogy mi tartozik az irányelv hatája alá, és sem. Legyen ez kötelező érvényű, ez a lista, de semmilyen lista nem tartalmazhat eztán kifejlesztendő termékeket, tehát az eztán létrejövő termékekre vonatkozóan is szabályokat kell lefektetni. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a jövőbeni termékekre nem lehet kötelező szabályokat előírni. Tehát biztos, hogy mindig marad egy nyitottsága a kérdésnek, és mindig marad interpretációs tér. Nem lehet sajnos mindent alávonni az irányelvnek. Ezért fontos az, hogy az irányelv legalább jogilag nagyon tiszta legyen. Egyébként az iparnak is az az érdeke, hogy ez így legyen, és ezt támogatja a tanács is egyébként, hogy nagyon világos legyen a szabály. És írjon elő az irányelv az eddig még nem lefedett termékekre átmeneti időszakokat, hogy lehetséges legyen az átállás, és ideiglenes kivételekre is adjon lehetőséget. A második fő téma, amelyel foglalkozom, az új megszorítások kérdése. A rossz irányelv, az ROHSD irányelv, ugye már tíz éve formálódik, és úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy új anyagokat is korlátozzunk az eredeti elvek szellemében a listáinkat igazítsuk a tudományos haladáshoz, és ahhoz, hogy mit tudunk az új anyagokról. Több ilyen tanulmány létezik, maga a bizottság is elvégeztetett egy ilyet, amely ugyanezt javasolja. Tehát jelentésemben javaslatot teszek ezen eddig még nem szabályozott anyagok korlátozására. Ugye a hármas függővékben szerepelnek olyan anyagok, amelyeket meg kell vizsgálni, úgymond. De tudjuk, hogy még ez a függelék is csak a jéghegy csúcsát mutatja, sokkal több ilyen anyag van. A klorinált anyagok, illetve a PVC is ilyen. Chlorinated flame retardant. PVC. Jelenleg is történik máj mobiltelefonokban, számítógépekben és tévékészülékekben ilyen anyag helyettesítés. Az Apple meg a Sony Ericsson már ott tartanak, hogy halogénmentes termék előállításról tartanak konferenciát november 18-án, és megvizsgálják önként, hogy hogyan lehetne az elektronikai cégeknek maguktól is részben átállni ö, ö, veszélyes anyagokról fenntartható anyagok használatára. A TCO minősített minősítési címkék mögött is ugye sokféle termék búvik meg, halogénezett termékek még mindig vannak ezek között, több száz ilyen, ez is bizonyítja, hogy szükség van változásokra, és az általam szolgalmazott változások nem csak szükségesek, hanem nagyon gyakorlatiasak is. De még ez sem elég, mert nyilván valamennyi cégnek rá, át kell állni ezek. Ideértve a háztartási gépeket, gyártókat. Azt javaslom továbbá, hogy az új megszorítások a halogénezett termékekre, de vegyületekre kerüljön további lebontásra, és az elektronikus eszközök gyorsan változó komponenseit is rugalmasan próbáljuk szabályozni. Minőségi ellenőrzési normák legyenek újak. Ami a metodológiát illetve az utóbbi hónapokban több szakemberrel találkoztam, akik azt mondták, hogy az elektronikus és elektromos hulladékokat szerintük a REACH lefedi. Nem értek ezzel egyet. A REACH célja a vegyületek szabályozása volt, és nem a termékeké. Nekünk viszont a termékekkel kell megbirkóznunk, és ennek kapcsán bizonyos vegyületekkel. Tehát van olyan tér, amelyben mozgunk, és amit a REACH nem fed le. Az eredeti célja az irányelvnek továbbra is meg kell, hogy maradjon. A bizottság is egyébként tudja, és, tudja ezt, és egyetért. Ebből logikusan következik az, hogy saját kritériumokat és metodológiát kell kidolgoznunk együttdöntési eljárásban a ROX kapcsán, és az új anyag korlátozásokat most már nem szabad tisztán komitológiai eljárásban, hanem együttdöntési eljárásban demokratikusan kell megvitatni. Itt a parlamentnek nem csak meg kell őriznie, hanem növelnie kell együttdöntési hatáskörét. Kötelezően be kell, hogy vonjanak minket minden olyan folyamatba, ahol arról van szó, hogy az új anyagokat mennyiben és hogyan korlátozzák. Ami a kivételeket illeti, foglalkozom a szövegben azzal, hogy mi tartható meg a jelenlegi rendszerből, és mit kell változtatni. Bizonyos szempontból teljesen támogatom a bizottság megközelítését, hogy a bizonyítás terhe a pályázóra, a nyilvántartás kérő gyártóra háruljon, Ugyanakkor az iparnak is jogos az igénye arra, hogy világos határidőket írjon elő a bizottság, például a kivétel lejárta előtt hat hónappal legyen döntés arról, hogy meghosszabbítható ez a kivétel, vagy sem. Tehát, hogy legyen az iparnak ideje átállni egy esetlegesen másik anyag használatára. Ez jogos igény tehát. Nem hiszem azt, hogy a helyettesítő anyagok nem kellő mennyiségben és sokféleségben való jelen léte kell, hogy döntsön abban a kérdésben, hogy egy anyag megkapja a négy éves kivételességi státuszt, Szerintem, ha megjelenik egy új anyag, akkor rugalmasan kötelezni kell a cégeket arra, hogy átálljanak erre, persze úgy, hogy az megvalósítható legyen. Tehát a kivétel ne legyen automatikusan négy éves, lehessen rövidebb is, hogyha egyszer csak rendelkezésre áll egy helyettesítő anyag. Ez egyébként szociális-gazdasági szempontból is logikus megfontolás. A helyettesítő anyag megfelelősége, megbízhatósága is persze fontos, ezt meg kell vizsgálni, hiszen biztonsági próbákat kell elvégezni, teszteket, de szerintem ez az egész szorosabb a szabad határidő, csak ösztönzi majd az innovációt. A minőségi szabályokat tehát az ipar szívesen követi, betartja, ha van neki is játéktere, hiszen közös érdekünk az emberi egészség és környezetvédelme, ezzel senki nem akar nyilvánvalóan szembe menni. Kíváncsian várom a Shadow megjegyzéseit. November 18-án lesz ugye erről konferenciánk az érintettekkel, az érdekeltekkel, az ipar képviselőivel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gustav Sonic úrat úrnak adom meg a szót. Három percet adok minden egyes hozzászólónak. Kérem, tartsák be az időt. E, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Eléggé egyetértek a jelentéssel, az előadó véleményével. Úgy tűnik, hogy a franc csatornával van egy kis gond, elnézést kérek, illetve a mi csatornánkkal is. Úgy gondolom, hogy minden terméket, amit itt érintünk, arra azt külön meg kell nézni, hogy az kivételt képez-e, vagy sem meg kell nézni, hogy milyen módon fogjuk értékelni ezeket a mentességeket. Úgy gondolom, hogy ezeket nem lehet megadni a e végtelenségig, de azt hiszem, hogy négy év az elégséges idő ahhoz, hogy kidolgozzunk alternatív megoldásokat és anyagokat át lehet gondolni, hogy mennyi ideig tartsanak ezek a mentességek, és a különböző anyagokra különböző határidőket is kiszabhatunk, és úgy gondolom, hogy bizonyos területeken például hosszabb időre van szükség azért, hogy kidolgozzunk alternatív megoldásokat. Úgy gondolom, hogy egy kicsit pragmatikus megközelítést kell alkalmazni. Úgy gondolom, hogy ez a novemberi értekezlet nagyon fontos lesz, ezek a kérdések napirenden vannak, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos lesz nekünk, hogy befejezzük ezt az anyagot. Chris Davis, parancsoljon. Thank you, Chairman. 85%... Köszönöm. 85% együttik vissza az elektronikus hulladéknak elképesztő, hogy eh, mégis mennyi kerül Indiába, Kínába, eh, Afrikába, ahol a szegények, a gyerekek eh, szedik ezeket darabokra. Az illegális hulladék problémája egy külön probléma, remélhetőleg ez az irányelv is hozzájárul ahhoz, hogy a probléma komolyságát csökkentsük. Az elmúlt hetekben legalább 30 lobbistával találkoztam, meglepődtem, hogy pár kivétellel tetszik nekik az ROHS, az a rossz irányelv, tehát a rossz irányelv úgy tűnik, hogy mégis jó. Szeretnék, hogyha bizonyos kritériumok világosabbak lennének, szeretnék a következetességet a végrehajtásban, bár ez egy 95-ös cikk hatály alá tartozó irányelv, a tagállamok mégis másképp eh, értelmezik az alapszabályokat, a Hewlett Packardhoz hasonló nagy eh, cégek, akik eh, eh, alkalmazzák ezt az irányelvet maguktól is, nem csak a tagállami hatóságok nyomására. Tehát többé-kevésbé működik ez az irányelv, az innovációt elősegíti, és a veszélyes anyagok kevésbé vagy veszélytelen anyagokkal való helyettesítését. De mindig lehet javítani. Persze nem a lobbisták fogadják el a jogszabályokat, a nyílt hatály javaslata nekem jó ötletnek tűnik, úgy tűnik, hogy tanács is elfogadta ezt. Érdekes ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az egyik kritikai észrevétel pont az volt, hogy nem igazán nagyfokú harmonizáció a REACH irányelve. Tegnap az Európai Vegyi Anyagügynökség igazgatójával erről is tárgyaltam négy szem közt, és azt mondta, hogy persze lehet javítani a jogszabályon, de hát többé-kevésbé működik, a REACH pedig eh, jó néhány termékre 5-10 évig még nem lesz alkalmazandó. Majd egyelőre hagyjuk az egészet, majd újra eldolgozzuk, amikor ez aktuálissá válik. Ő azt mondta, hogy csak folytassuk a rossz irányába alkalmazását, pedig ha vegy ügynökség igazgató ezt mondja, akkor én meg, meg vagyok nyugtatva. Végezetül az Egyesült Királyság megint rengeteget olvasom a brit sajtót, és mindig arról beszélnek, hogy legyünk Európán belül, vagy lépjünk ki, vagy hagyjuk az egészet, minimális Európára van szükség. Rengeteg nagy cég eh, mondja, hogy az a legrosszabb, ami történhet, hogy 27 különböző jogszabályi keretnek kell megfelelnünk. E, egyforma európai szabályozásra van szükség, ez jó a cégeknek, a munkavállalóknak, Európának, mindenkinek. See Chris Davis. Köszönöm, Chris Davis. Julie Kerling, parancsoljon. Thank you, Madam Chairman. Can I thank... Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönöm az előadónak világos, kristálytiszta expozét hallhattunk tőle, legalábbis nekem új szakbizottsági tagként kiváló példája volt ez annak, hogy hogyan lehet egyértelműen felvázolni érthető formában egy jelentés tartalmát. On behalf of my group. Um, she was very clear about wanting to increase. Egyértelművé tette, hogy a tiltó listát bővíteni kell. Ezt elvben nem ellenzem, de az Európai Bizottság javaslata e tekintetben egyértelmű, hogy ne bővítsük a tiltó listát, úgy, ahogy azt az előadónk javasolja. Fontos, hogy amikor pár hét múlva végleges formáját is elnyeri a jelentése, addigra jó lenne, hogyha tudományos bizonyítékokkal is szolgálna számunkra, hogy valóban el tudjuk dönteni, hogy érdemese vagy sem bővíteni a tiltólistát. Ami a rics és a rossz közötti eh, átfedést illeti, ha jól tudom, akkor pénteken egy informális találkozóra talál kerül sor, a, a tanácsi munkacsoport eh, üléséről kerül sor, Eh, ezzel kapcsolatban, hogyan módszertanilag ez hogyan működhetne. Biztosan vagyok benne, hogy Jill erről tud. Eh, remélem, hogy a jelentésében egyértelműen felvázolja majd ezeket a részleteket is. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kásliter, parancsolj. Köszönöm és köszönöm a bizottságnak és a szerzőnek is. Ö, megszólaltak. Örülök annak is, hogy nem kezdték újra a csatát, ami a bíróság előtt zajlott, és örülök, hogy ez a logikus megoldás született a bizonyítás terhe tekintetében. Két új dolgot szeretnék megfogalmazni az eddighez képest. Hagyjuk a rícset és hagyjuk a ricset létezni a rossz mellett, épp pedig ö, ö, terhet ló ránk a rics is a következő 11 év során. Ö, próbáljuk inkább a két dolgot egymással összeházasítani. Szerintem a bizottság túlzottan ö, óvatos, lehetne sokkal több anyagot rátenni erre a listára. Represented consumer organizations. Például a bróm tartalmú lángáló anyagokat is, illetve a nehéz fémeket, ugye sokan érzékenyek erre, allergikusak, bronchitisztől szenvednek emiatt. Ezek nem hangzottak el, ma pedig jó lenne, hogyha elhangoznának, bár tudom, hogy a bizottság gondolkodik ezeken. Ne felejtsük el, hogy az ipar mond valamit, de akik konkrétan egészségügyi károsodást szenvednek ilyen anyagok miatt, azok jogosan mondják, hogy itt lépni kell. Az orvosi berendezések tekintetében nyílt eljárást kell követni, és amikor új anyagokat teszünk a betiltott listára, akkor ez szerintem a rossznak könnyebb dolga lesz, mint a reachnek, mert egyszerűbb az eljárás. Kicsit aggaszt, hogy egyesek itt a gazdasági kritériumokat alkalmaznák. Hagyjuk meg, mondják ezek, a régi termékeket, mert az újak bonyolultak, nem lesz belőlük elég, sok a kockázat. Na de ha ezt a logikát követtük volna, akkor nem lennének ma már LED eszközök, tehát az innovációra szükség van. Ha így állunk hozzá, akkor hát igenis vannak olyan technológiai újdonságok, újítások, amelyek előre viszik a, a környezetügyét is, és a brómozott egészségkáros tőanyagok pótlásával működnek. Ha sikerül még jobban felgyorsítani az innovációt jó jogalkotással, akkor ez mindenkinek érdeke. A nano anyagokat tartalmazó termékekről nem hallottunk, szeretném, hogyha az bizottság ezekre is kitérne. Van, aki azt mondja, hogy a jelenlegi jogalkotás már kitér rájuk, van, aki azt mondja, hogy külön jogalkotásra lenne szükség ezekre. Szerintem a Roxon belül kezelhető lesz a nanoanyagok kérdése is. Köszönöm. Vittorio Köszönöm szépen, Vittorio Prodi úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit meg vagyok döbbenve. Chris Davis hozzászólása után arról a tényről szólt, hogy két jog szabály kell, hogy fennmaradjon párhuzamosan a rics és a rossz. Én ez nekem nem tetszik egyszerűen. Én azt szeretném, hogy induljunk el egy bizonyos irányban, és vállaljuk fel. Keressünk egy konvergenciát, és várjunk egy elégséges időt ahhoz, hogy ezt jobban kidolgozzunk. De én nem gondolom azt, hogy a Rich-nél 8-10 évet kell várni ahhoz, hogy az egyáltalán működésbe lépjen. Én ezt nem fogadom el. Tehát foglalkozunk ezzel a problémával, és ne alkossuk mellé a rossz, mert a rics az lassan halad. Én nem gondolom azt, hogy a ricsnek annyi idő kell ahhoz, hogy hatályba lépjen és működjön. Ez számomra elfogadhatatlan nem látom a különbséget, hogyha van egy toxikus termék, amelyet felhasználnak az elektromos iparban, vagy más iparágakban, hogy ez két különböző módon kezeljék. Nem kell ezt a különbséget meghatározni, mert ezáltal csak egyre nagyobb lesz az űrzavar. A mi termékek kizárásának kérdését illeti, úgy gondolom, hogy erre is utalni kell, és a REACH eljárásra kell utalni. Mert az az eljárás, amely gyakorlati szempontból kivitelezhető, mert megmutatja az, hogy milyen módon kell a kockázatot felmérni, és milyen módon kell a kockázatot kezelni. Én úgy gondolom, hogy most a legnagyobb konvergenciára kell törekedni ennek a két szövegnek, annak érdekében, hogy legyen egy megfelelő szinergia is a műveletekben. Mert hogyha ezeket külön tartjuk, akkor az lesz a vége, hogy mind a kettő nagyon hosszú idő alatt lesz csak végrehajtható, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Köszönöm szépen, Kathleen Van Brent. Köszönöm szépen. Én is gratulálok az előadó asszonynak, mert nagyon nagy erőbedobással dolgozott. Várom most a jelentést. Ugyanis ez hozzá szeretnék járulni a bizottsági anyaghoz. Ami a Rich Ross vitát illeti, a Rich nem lehet egy alibi, arra, hogy a rossz ne foglalkozzon azokkal az dolgokkal, amelyekkel szeretnénk foglalkozni, ahogy Davis is említette. Nagyon sok olyan termék van, amit nem szabadna engedélyezni, ugyanis az a célunk, hogy a piacra kerülő termékek biztonságosak legyenek. El kell kerülni azt, hogy úgy gondolkodjunk, hogy mivel, hogy van a rics, akkor nem szabad megerősíteni a rost és emiatt az előadónak az álláspontját támogatom. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Arra kérem a következő előadót, hogy ne lépje túl az öt percet a válaszában, ugyanis különböző anyagokat kell még átnézni az est, a délután folyamán. Parancsoljon! Thank you very much again. Köszönöm. Ismét a szót. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a roppant érdekes felvetésekért. Mindig érdekes hallani az előadó előzetes véleményét a javaslatunkkal kapcsolatban. Nincsen szükségem a teljes 5 percre, elnök asszony. Két apró dologra hagy térjek vissza. Az egyik a jogszabály hatája. Mindannyian jól tudjuk, hogy az úgynevezett nyílt hatály vitatott kérdés. Bizonyos szempontból vonzónak tűnhet ez. Az Európai Bizottság azonban egyelőre eh, nincsen meggyőződve arról, és eh, erről, és ragaszkodik az eredeti javaslatához. Ha korlátozott hatája van a jogszabálynak, mint most is, akkor ezt egyértelműen meg kell határozni, és az elmúlt években e, azt tapasztaltuk, hogy általános megfogalmazással ezt nem tudjuk biztosítani. Konkrét példákra, e, példák egy listájára van szükség, mit értünk e, játékon, gyermekjátékon például. Ezeket konkretizálni kell listákkal, példákkal. Másik fontos megjegyzés, hogy a nyílt hatály Megfordítja ugyan a helyzetet, de a problémát nem oldja meg, hiszen lesz egy roppant kiterjedt nyílt hatály, ami alól kell majd kivételeket találnunk, és akkor megint ugyanezzel a problémával szembesülünk. A kivételeket kell körbehatárolni, hogy pontosan mit értünk egy kivételen, mi kaphat felmentést a hatály alól. Ez teljesen véletlen példa. Itt van például a napelemek kérdése a napelemek esetében nagyon könnyen abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy egyértelműen kell definálnunk, hogy milyen típusú napelemekről beszélünk. Kivesszük például eh, azokat a gyermekjátékokat, amelyekben egy apró kis napelem van, vagy például egy karórát, egy fali órát, amely napelemet eh, tartalmaz, akkor ezek kikerülnek a hatály alól? Tehát ahogy említettem, lesz bizonyos sokú bizonytalanság arra vonatkozóan, hogy mi tartozik a jogszabály hatája alá, és mi nem. Ezt elkerülni kívánatos. Továbbá egész egyszerűen nem állnak rendelkezésünkre adatok arra vonatkozóan, hogy egy nyílt hatály milyen hatással járna, környezetvédelmi, szociális gazdasági, társadalmi gazdasági hatása mi lenne. Jelenleg is folyik a tagállamokban egy hatás tanulmány, egy hatás vizsgálat, az elkövetkezendő hetekben várjuk ennek a végeredményét. Dogmatikus álláspontra nem helyezkednék ez ügyben, majd elemezzük alaposan az ebből a hatástanulmányból származó adatokat. Ennyit a nyílt hatály kérdéséről, Az ROHS eljárásra visszatérve, hogy milyen anyagok kerülhetnek a jövőben a tiltó listára, nem fekete-fehér a helyzet, megint csak a szürke árnyalatai között mozgunk. A társjogalkotók megint csak azt mondják, hogy a komitológia keretében ez nem maradhat az Európai Bizottság kezében teljes mértékben, az irányelv esetében ezt már ezerszer megvitattuk, és tulajdonképpen egyet is értek ezzel, de az együttdöntési eljárás főként ilyen nagyon szakmai, eh, részletes esetek esetében kétséges az együttdöntés hatékonysága. Valószínűleg valahol félúton kell megtalálni a kompromisszumot, miszerint a társ jogalkotók lefektetik annak a keretét, az, az általános kereteket, miköz, miután a keretet a komitológiai eljárásban mi feltöltjük tartalommal az Európai Bizottságban. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Madame Evans, Evans asszonya a szó kérem válaszoljon, és kérem tartsa be ön is az öt percet. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Rövidre fogom mondandómat. Sok mindenben egyetértünk, ideértve a kivételeket, a megszorításokat, a nanotechnológia ügyét, amely ugye még eddig nem volt szó, de akarjuk, hogy legyen, ami a hatáját az irányelvnek illeti, továbbra is úgy gondolom a bizottsági javaslattal ellentétben, hogy szélesebb körülefedettségre van szükség, és több egyértelműségre, mint ami benne van a javaslatban. Nyilvánvalóan hiányzanak például olyan egyszerű dolgok a listáról, mint az elektromos vízforraló, és számos egyéb berendezés, tehát nyilvánvaló már is, hogy nem terjed ki az irányelv tervezet olyan dolgokra, amelyek nyilvánvalóan ide tartoznának. Ami a szoció, szociális gazdasági kritériumokat illeti, <clears throat> és amire többen utaltak, egyetértek azzal, hogy ezeket nem szabad arra használni, hogy közvetlenül döntő tényezők legyenek abban, hogy mely anyagokat teszünk a listára, vagy sem. Ennek meg pláne nem a kivétel idejére nem szabad, hogy közvetlenül hasson ez a megfontolás, hanem kizárólag az alternatív helyettesítő anyagok meglétéhez kell ezt kötni. A REACH és a ROHS közötti kapcsolatról szólván pedig, ugye a REACH tulajdonképpen regionális kompetenciát szabályoz, és sok mindent nem fed le. Az ROHS olyan jogalkotás, amely nagyon konkrét dolgokról, egy bizonyos szegmensről rendelkezik, olyanról, olyan termékekről, amelyek azonban globálisan mindenhol megtalálhatók. Tehát szerintem nagyon könnyen elválasztható az ROHS a REACH-től, és megőrezheti autonómiáját, függetlenségét attól. A Shadow is elmondta, hogy hagyjuk a Reach-et, a Reach sikeres a maga területén, nekünk más a feladatunk, a témánk, és a két dolog kiegészítheti egymást. Pont ezért volt szüksége az új jogalkotásra, mert voltak lefedetlen területek. Köszönöm. Rapporteur, merci beaucoup. Köszönöm szépen, előd asszony jelentését. Emlékeztetem önöket arra, hogy a módosítások benyújtásának dátuma 14-én 18 órakor. A bizottsági szavazás 2010. április 6-án, és plenáris szavazáson az 2010. májusában lesz. Nos, azt javaslom, hogy térjünk rá a következő anyagra amelyik a kettelésben tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről szól, és meg is adom a szót az előadónak. Úgy gondoltam, hogy ez egy olyan téma, amely sok nagyon népszerű, és ezért megadom a szót Barbara de Brain-nek. Köszönöm Megpróbálom akkor röviden felvázolni ezt a témát. Először is hagyd mondjam el, hogy e témában már köszönetet kell mondanom mindazoknak, akik együttműködtek velem. A kettfelésből tartottátok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelmények harmonizációja. Thank you very much. Köszönöm hogy csendre inti a jelenlévőket. Tehát a kettelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat egészségügyi követelmények harmonizációja, erre vonatkozó jogszabály, itt elsősorban kutyákra, macskákra gondoljunk, megköveteli, hogy a tagállamok között utazó eh, kisállatoknak saját eh, kisállat eh, útlevéllel kell rendelkezniük, amely a vezetség elleni oltást, igazolást is tartalmazza. Egy átmeneti rendszer bevezetésére, amikor sor került, akkor 2008. októberében járt volna ez le, amelyet 2010. júniusáig meghosszabbítottak. Az Európai Bizottság most, most azt javasolja, 2011. december 31-ig hosszabbítsák meg. Tehát harmadik országból az Unióba és a tagországok között eh, mozgó eh, kisállatokra vonatkozik ez. Ami innentől számítva még két éves meghosszabbítást jelent. Coincides better. Ez jobban megfelel annak a időszaknak, amikorra is a vakcinációs oltási programok uniós eh, finanszírozása is eh, véget ér, kifut. A tagállamokban a veszettség elleni eh, oltásra vonatkozóan. Ezért kéri, vagy javasolja az Európai Bizottság ezt a meghosszabbítást, amely ráadásul, ha szükség esetén komitológiai eljárás alá esik technikai módosításokra is javaslatot tesz az Európai Bizottság, például az azonosítási rendszer, a veszettség elleni oltóanyagra vonatkozóan, az 1-2 cikk és az 1B mellékletben a komitológiai eljárás alkalmazását, a B2, 5-1 cikk és 1A melléklet, egy 8 bekezdés majd egy pillanat múlva visszatérek erre. The uh, commission that we adopt nem kívánok három technikai módosításon kívül mást uh, módosított benyújtani. Ezek például a bizottsági javaslatban tipográfiai hibákat érintenek, hogyha a három módosítomat megvizsgálják, akkor ezek közül kettő a health, azaz egészség, egészségügy szó be eh, szórását illeti, tehát intézkedések helyett egészségügyi, egészségügyi intézkedésekről beszélnénk. Ez az ötös cikk első bekezdés B pontban, illetve eh, az egyes, ötös cikk egyes bekezdésben szerepel, illetve a harmadik pedig a karant karanténba helyezett állatokra vonatkozik, kivéve akkor, hogyha a közösségbe való belépést követően a hatos cikk meg, eh, feltételének eleget tettek. Tehát ennyivel bővíteném ezt a nyolcas cikk első bekezdés B pontját. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslata a belső piac és a szabad mozgás elveit eh, megfelelően figyelembe vette, és az EFSA szakvéleményét sem hagyta figyelmen kívül, amely arra azt mondta ki, hogy az átmeneti időszak meghosszabbítása eh, helyesebb lesz, jobb lesz, hogyha egybeesik az oltási programok finanszírozásának kifutásával, és ráadásul a tagállamoknak is hosszabb időt ad eh, arra, hogy ez eh, fokozatosan átálljanak az új szabályokra. Szívesen válaszolok a kollégák kérdéseire, ennyit szerettem volna elmondani. Az árnyék előadó véleményére is kíváncsi vagyok. Egy kérdésem van az Európai Bizottsághoz. Ahogy már említettem korábban, az 1A cikk és a 1.8-as cikk az Európai Bizottság javaslatában a jogi szolgálat informálisan felvetette eh, azt, hogy a technológiai e, előrelépéseket a 21 per 2 cikk alapján hogyan lehetne érvényesíteni az 1 mellékletben a, rende, a szabályozási eljárás helyett a, talán, talán a jogászaink arra kérdeznek, hogy lehetne egy ennél szigorúbb e, döntéshozatali eljárást alkalmazni. Merci, euh, madame le rapporteur. Köszönöm szépen, előadó asszony. Azt javasolnám, hogy Glenis nak adjuk meg, majd Katrin Szuljénak, és aztán jön a bizottság. Wilmot asszony parancsán. for... Köszönöm. Nagyon rövid leszek, mert nem vitatott ez a kérdés. Elhangzott, hogy ez a szabály, hogy ez a rendelet csak új szabályokat alkot a tagállamok együttműködése tekintetében. A a veszettség ügyében, és 2010. június 30-ával lép hatályba. Az átmeneti szabályok pedig lehetővé teszik, hogy a jelenlegi oltási kampány sikeresebb legyen. Csodálkoztam, hogy a tanácsban miért nem volt erről egyáltalán vita, de örülök ennek, és Támogatom a bizottság javaslatát is, illetve a jelentés szerzőjét is. Okay. Köszönöm szépen. Mint a néppárt árnyék jelentéstevője, támogatom az előadó által felvázolt anyagot. Köszönetet szeretnék mondani Depran asszonynak, aki türelemmel válaszolt a kérdéseimre. Támogatom tehát a jelentést. Köszönöm szépen. Nicholson úr kért szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is támogatom a jelentést. Köszönöm a szerzőjének a megírását. Európában sokan vannak olyanok, akik számára a PET a legfontosabb élőlény a világon, és tényleg prioritás számukra. Örülök, hogy a bizottság kiterjeszti ezt a jogalkotást valamennyi országra, és megfelelő védelmet biztosít a kezdszerésből tartott állatok tekintetében az embereknek. És jó, hogy szigorúbbak lesznek a szabályok, hiszen a kedvelésből tartott állatok hát sokszor átlépik a határokat, és a vezetséget mindenképpen ki kell szorítani az Európai Unióból. Fontos fázisban vagyunk, az önvédelem alapvető eszköze ez a vezetséggel szemben, ez a szigorítás, és a probléma a betegség kiirtása érdekében Sokat tettek a tagállamok is már, reméljük, hogy 2011-re sikerül elérni azt, amit akartunk, hogy teljesen kiszorítjuk ezt a betegséget határainkon túlra. A harmonizáció éppen ezért szükséges, nem mindenhol van ez így, de itt mindenképpen, hiszen az emberi egészség elsődleges prioritás. Úgyhogy támogatom a jelentést, nem fogok módosítókat benyújtani hozzá, mert jó konszenzusos szöveg ez. Egyetlen kérdésem lenne, hogy miközben itt ezt a munkát végeztük, a 15 hónap alatt, és még 18 hónap erre most rájön, nem értem azt, hogy de hát, ha ezzel sikerült teljesen kiszorítanunk a veszettséget, akkor megérte az időráfordítást. Ha tényleg ez így lesz, reméljük, hogy így lesz. A bizottságtól várom a választ arra, hogy hát milyen perspektívákat látnak. lárt, úr. Igen, én vagyok, azt köszönöm. Úgy gondolom, hogy amit az előadó előterjesztett, az rendjén való mégis van néhány gondom a bizottsági javaslattal és a jelentéssel is némi bajom. Az utóbbi években jelentős előrehaladást értünk el, az utóbbi tíz évben már majdnem kiirtottuk a veszettséget, gyakorlatilag már ma sem létezik. Ugyanakkor visszajöhet a betegség a tömeges állatoknak a tömeges határátlépése miatt, és ez is biztos, tehát ezt meg kell előzni. Még 2011-ben is aktuális marad a probléma, tehát szigorúan ellenőrizni kell az állatok útlevelét, és most már van is ilyen. De a gyakorlatban azt látom, hogy különösen azokban a tagállamokban, és most éppen az Egyesült Királyságról beszélnék, ahol kivételes szabályozás érvényesül, és szigorúbb szabályokat is megfogalmazhatnak, mint az EU szabályok. Pont ezekben az országokban van sok slendriánság is, illetve túlzott a szigor másfelől, tehát hat hétre karanténba zárják az állatot, hogyha nem pontosan tölti ki a tulajdonos az űrlapot. Ez egy túlzott bürokratikus intézkedés, és érdekelne, szeretném a bizottságtól tudni, hogy miért akarják fenntartani ezt a fajta bürokratikus büntetést. Az jó, hogy a tagállamok szigorúbb szabályozást bevezethetnek, de ez a szigorúbb szabályozás ne legyen polgár és állat ellenes, hiszen van, aki hivatalból naponta kell áll a határ, határon, a, a kisállatával, és ez nem csak bosszantó, hanem megalázó, hogy adott esetben a papírok nem jó kitöltése miatt mondjuk több hetes karanténba kerüljön az állat. Tehát nem tartunk már ott, mint évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt, hogy, hogy a veszettség mindennapos probléma, tehát igenis lehet bizonyos tekintetben enyhíteni is a, ezeken az egyedi tagállami szabályokon. Plusz, puis... Köszönöm, Tremopulos úr, majd bizottság. Köszönöm szépen. Valóban ez a projekt egészségügyi fogalmakat érint, de szükséges, hogy lássuk, hogy miről is van szó itt pontosan hallottuk az, hogy érinti a macskákat, kutyákat, papagájokat és egyéb házi kedvenceket. Ugyanakkor védelem alatt álló állatok, vadállatokról is van szó, ezt meg kell megnézni, hogy melyek, hogy vannak bizonyos endemikus állatfajták, és azok is ide tartoznak. Meg kell nézni ezeket a kérdéseket. Másfelől tudjuk, hogy az egy harmada ezeknek az állatoknak más állatoknak áldozatává válik. elhangzott az is, hogy problémák vannak ezekkel a, ezeknek az állatoknak a mozgására vonatkozóan, ahol Görögországban ezzel kapcsolatosan nagy vita volt, és ezeket a kérdéseket szeretném felvetni, és ezekre szeretnék válaszokat kapni. Köszönöm szépen, bizottság! Signora Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadónak a munkáját, és köszönöm azokat a szavakat, amelyekkel dicsérte a bizottság javaslatát. És más hozzászólók is azt támogatták a bizottsági javaslatot. A bizottsági javaslat egy tényre épül, mégpedig, hogy jelentősen javult a veszettség előfordulásának, illetve a veszettség kiirtása Európában. látványos eredményeket értünk el a különböző EU-s források alkalmazásával, veszettséget kordában tartjuk és ellenőrzés alatt tartjuk vadállatok esetén is, és házi állatok esetén is, és természetesen az embernél is szinte kiirtottuk. Ezt eh, szeretem kihangsúlyozni, ezt eh, az adatot, mert jó lenne, hogyha minden közösségi eh, politika ennyire sikeres lenne, mint a veszettség elleni politikánk. A bizottsági javaslatnak az a célja, hogy harmonizálja a pet animals, a házi kedvenceknek a nem kereskedelmi célú mozgását. Snellart úrnak a felvetését nem értettem ezzel kapcsolatosan, mert bizonyos országokban ezt a szigort meg kellene szüntetni. Már pedig ez a bizottságnak a javaslata, már pedig hogy hosszabbítsuk meg a jelenleg fennálló rendet, és hogy a jelenlegi helyzetet javítsuk, főleg a veszettség előfordulásának visszaszorítása tekintetében. Vannak olyan országok, akik még ideiglenes átmeneti időszakban vannak, annak érdekében, hogy alkalmazkodjanak az új követelményeknek, illetve idő szükséges ahhoz, hogy a kutyák és macskák elektromos azonosításának rendszerét bevezessék, amely 2011-ben kerül bevezetésre. Tehát emiatt a bizottság úgy döntött, hogy meghosszabbítja a jelenlegi ideiglenes eh, rendszert, ugyanakkor azzal a világos célkitűzéssel, hogy ezután már véget vet ennek a rendszernek. Tremopulasz úrnak válaszolva, azt mondom, hogy az ő javaslatai nagyon sokszor túlmutatnak a bizottság eh, javaslatát, mert nálunk csak a nem kereskedelmi célú mozgásról van szó. ami az akvakultúrát érinti, az más kérdés. A bizottság ezzel a kategóriával foglalkozott. Van egy 2006-88-as irányelv, amelyik víziállatokkal foglalkozik. Egy sor munkát dolgoztunk ki 2008 és 2009-ben ezzel eh, az anyaggal kapcsolatosan. Aztán a halliszt tekintetében úgy szintén módosításokat vezettünk be, és ezt elfogadta az Európai Parlament és a tanács is, hamarosan megjelenik a hivatalos labban, és ezzel foglalkozott a Snellart úr az előző ciklusban. Ami az előadó nő által felvetett problémát illeti a komitológiai kérdésekről. Átadom a szót, ha az elnök asszony megengedi, Anna már Kullinak, aki a jogi szolgálatban dolgozik, és ő a legilletékesebb ebben a kérdésben. Mm, természetesen, mondja az elnök asszony. Um, as, as you can see, Annex 1A hogy önök is láthatják, a javaslat egy a melléklete technikai szabályokat fektet le, konkrétabban a transponderekre vonatkozóan. Az Európai Bizottság szeretné felhívni az önök véleményét arra, hogyha a 4A és a 14-es cikket megvizsgáljuk, amelyek erre a mellékletre vonatkoznak, akkor láthatjuk, hogyha az egyen melléklet feltételeinek nem felelnek meg, akkor a kisállat tulajdonosa még mindig mm, más módon is biztosítatja ezeknek a transpondereknek a olvashatóságát, tehát nem az egyen melléklet szabályai, tehát nem szigorúan véve kötelező érvények. Az Európai Bizottság célja az volt tehát, hogy ezeknek a szabályoknak a lefektetése a hagyományos szabályozási eljáráson keresztül történjen. Felhívnám az önök figyelmét a másik mellékletre a javaslatban, amelyben a veszettség elleni oltóanyagokra vonatkozó technikai szabályokat fektetjük le. Ezt, ezt az Európai Bizottság a parlamenti ellenőrzés eh, alá tartozó eh, eljárásban kívánta elfogadni. Ezért mondja azt az Európai Bizottság, ezért döntött úgy az Európai Bizottság, hogy ezeket a, a szigorúan technikai jellegű egy ám mellékletet a hagyományos, egyszerű szabályozási eljárás alatt eh, tartja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Előadó asszony, kérem zárja le ezt a leszmecserét, akkor. Very, very much indeed. Köszönöm. Csak pár perc lesz ez. Köszönöm az árnyék előadónak és a többi hozzászólónak kedves szavaikat és az Európai Bizottság válaszát a kérdésemre. Én is úgy vélem, hogy az én jelentésem hatáján kívül esik eh, az a kérdés, amely erről beszéltünk, mert ez a nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozik a kedvelésből tartott állatoknak. Nicholson és Schnellhardt kollégák felvetésére hagy reagálva el kell mondjam, hogy az EFSA jelentéseből egyértelműen kiderül, hogy egyes tagállamokban a veszettség a mai napi problémát okoz, és ez alapján az Európai Bizottság oltási programokat finanszíroz közösségi költségvetésből, és ezért helyes az, hogy az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az átmeneti intézkedés <clears throat> az átmeneti intézkedéseket meghosszabbítsák egészen addig, ameddig remélhetőleg ezek az oltási programok elérték céljukat. Remélem, hogy ezzel reagáltam a kollégák kérdéseire, hanem akkor bármikor szívesen konzultálok velük továbbiakban is. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját. Emlékeztetem önöket, hogy november 9-én van a módosítások előterjesztésének határideje, december 1 lesz az első vita, aztán ittre... Bocsánat, rossz dátumokat olvasok, mondja az Elnök asszony, november 11-én délben van a módosítások előszörségen határideje, és decemberben lesz majd a megvitatásos szavazás. Következik most az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek. Egy negyed órát szeretnék szánni erre a témára, ugyanis van még utána a biocidek kérdése, ami egy hosszabb téma lesz. Emiatt átadom a szót eh, Pirillo úrnak. Öt percet adok önnek, az nagyon jól lenne, hogy ezt be tudna tartani. Köszönöm. Farò più breve possibile, signora. Mindent megteszek annak érdekében, hogy betartsam ezt az időt, kedves elnök asszony és kedves kollégák! Az energiai mix a jövőben újabb beruházásokra ösztönzik majd a operátorokat, a szereplőket, és ezeknek a befektetéseknek a kihatásai amelyik a 736-os, 96-os törvény alapján információkat kell benyújtani a tagállamok szennak arról vonatkozóan, hogy milyen raktározások és milyen tartalékképzési folyamatok lesznek. A bizottság ezáltal fel tudja mérni az energia szektor helyzetét, fel tudja mérni a különböző termelési képességeket, ezeket összehasonlítani, és ezáltal befolyásolni a keresletet és kínálatot. 13 cikkből áll ez a rendelet, egy technikai függelék is van, amelyik felsorolja a különböző befektetéseket, amelyek e, hatály alá esnek. Ezek összeadott adatok lesznek, a bizottság majd ezeket az adatokat közzé teszi. 21-es cikknél egy sor definíció van, ennek érdekében, hogy egyértelmű legyen az információknak a mm, értelmezése. Az ötös cikkben szerep szerepelő szöveg szerint nem csak befektetésekről van szó, hanem felújításokról, modernizálásokról is van szó. Az ötös cikkhez szeretnék módosításokat benyújtani, amelyeknek az a célja, hogy csökkentsék a környezeti kihatások, annak érdekében, hogy biztosak legyünk, hogy nem okoznak kárt. Az ötös cikknél ugyanúgy a tájékoztatási kötelezettségeknél úgy gondolom, hogy szükséges, hogy a tájékoztatás nál ki kell írni az, hogy meddig terjed ki ez a befektetés, illetve mikor fogják megszüntetni, mikor, jár le, mikor szűnik meg ennek a bizonyos befektetésnek, üzemnek a működése. Aztán foglalkozunk a széndiokszid raktarazásának kérdésével. Itt szintén be kell jelenteni ezeket a helyeket, és meg kell jelölni, hogy hány tonnát akarunk így elraktározni. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a tájékoztatásokat attól függetlenül be kell jelenteni, hogy milyen nagyságú telepről van szó. Ennek érdekében, hogy jobban tudjuk felügyelni ennek az új technikának az alkalmazását, amelyeknek révén elraktározhatjuk a széndiokszidot. Azt reméljük, hogy ezek a jelentési kötelezettségek nem növelik a költségeket sem a bizottságnál, sem a piaci szereplőknél. Ezek a jelentések nagyon fontosak az energiaszektorban, és ezért garantálni kell, hogy az inf információnak a felhasználása az megfelelő módon történjék, és el kell kerülni az, hogy ezek a jelentési kötelezettségek, ezek ne legyenek kettősek, ne legyenek párhuzamosságok, annak érdekében, hogy minden a lehető leghatékonyabb legyen. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Balcó úrnak adom meg a szót, parancsoljon! Elnök asszony, köszönöm a szót. Az idő rövidsége miatt nem a alapanyaghoz, csak a véleménytervezethez és a módosításokhoz kívánok hozzászólni. A módosítás preambulumot is tartalmaz, amelyben érthető módon a bizottság feladatából adódóan a környezetre gyakorolt hatás előtérbe helyezi, és ezzel kapcsolatos információkat igényel. A konkrét módosítás például abban az esetben, amikor az eredeti javaslat a következő információt kéri, leszerelés esetén az érintett infrastruktúra jellegé és kapacitása, a leszerelés várható időpontja. Miért nem kér többet? Mert ennek az eredeti javaslatnak, anyagnak a célja, olyan információknak az eljuttatása a gazdaság szereplőihez, hogy legyen számára világos, hogy egy adott beruházás esetén, adott környezetben milyen infrastruktúra szűnik meg, legyen az termelő vagy kapacitás, és ehhez tudja igazítani a maga beruházását. Ez ehhez a feladathoz, mint információ, elegendő. Itt ugyanakkor szerepel a javasolt módostásban hivatkozás a leszerelési projekttel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatra, amennyiben ezt jogszabályok előírják, tehát a hatásvizsgálatot kéri. Ugyanígy a környezetrehabilitáció érdekében tervezett intézkedések felsorolását kéri ennek az információnak a kapcsán. Na most én úgy ítélem meg, hogy ez nem az eredeti célkitűzést veszi figyelembe, hanem egy érthető elkötelezettségből ezt a lehetőséget is arra akarja felhasználni, amit egyébként, ha jogszabály előír, akkor ezeknek a vizsgálata és ellenőrzése meg kell, hogy történjen. Tehát adott esetben éppen párhuzamosságról van szó, és egy ilyen kimondottan a kapacitásokra vonatkozó információ helyett igyekszik ilyeneket előírni. Mert akkor megkérdezem, hogy az értesítés tartalma című 5. cikkben. Tervezett beruházás. A felhasználandó energiaforrás típusa. Ilyen alapon a környezet védelmében megkérhetnénk azt, hogy amennyiben fosszilis energiahordozót használ, küldjön egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy valóban a széndiokszid kibocsátás milyen mértékű lesz, ha adott esetben atomenergiát használ föl Kérhetjük azt, hogy az elhasznált üzemanyagcellák és radioaktv anyagok kezelésével kapcsolatban küldjön egy jelentést. Tehát értem a bizottság feladatköréből adódó ilyen elkötelezettséget, de számomra kérdéses, hogy az eredeti cél és feladat kapcsán kell-e ilyen kiegészítéseket tenni. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Est-ce que je peux demander au prochain... Köszönöm szépen, megkérhetném a következő hozzászólókat, hogy két percben foglalják össze mondandójukat. Prodi úr, parancsoljon. Nagyon rövid leszek, elnök asszony. Köszönetek mondok Pirillo kollégának, és egyetértek a módosítóival, de az előttem szólóval egyetértésben úgy gondolom, hogy a bizottságnak el kellene mondania, hogy mit fog csinálni azzal a jelentéssel mert egy sor kezdeményezés van annak érdekében, hogy jobban felhasználjuk az energiaforrásokat, annak érdekében, hogy maximális legyen a felhasznált megújuló energiák aránya, és hogy ezeknek a források, energiaforrásoknak a komplementaritását növeljük. Például a szélenergiát együtt használni a vízenergiával, annak érdekében, hogy együttesen az energia a megújuló energiák maximális felhasználását tudjuk biztosítani, ugyanakkor folyamatosan és biztonságosan el tudjuk látni energiával a, a lakosságot. Nos, a források jobb kihasználásának kérdése, például kogeneráció, harmadik generációs energiaforrások, ezeket mindenképpen figyelembe kell venni, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak válaszolnia kellene, és magyarázza el nekünk, hogy mit fog kezdeni ezekkel a jelentésekkel, és milyen intézkedéseket vezethet be annak érdekében, hogy jobb legyen az általános kompatibilitás. Figyelembe véve, hogy az elektromos hálózat megfeleljen az igényeknek, és hogy a gáz hálózat is ugyanilyen módon épüljön föl. Nos, itt nagyon sok még a teendő. Köszönöm szépen, Prodi úr, Ekut úr. Köszönöm szépen. És köszönöm a jelentés szerzőjének is a, a vélemény megírását. Fontos, hogy a környezetvédelmi hatásokról külön szól. Egyértelmű, hogy a következő években az energiainfrastruktúrába való beruházás alapvető fontosságú lesz. A környezet szempontjából is megújuló erőforrásokra kell hosszú távon alapoznunk. Nagy váltás áll előttünk a megújuló erőforrásoknak át kell venniük a többségi szerepet az energiamixen belül. A hálózatokat át kell alakítani, óriási beruházásokra lesz szükség, ezek azonban elengedhetetlenek. Tehát éppen ezért fontos az, hogy a közvélemény támogassa ezeket az energiaügyi beruházásokat, és ez úgy érhető el, hogyha egyértelmű ezeknek a környezeti pozitív hatása. Az már más kérdés, hogy mikor érdemesebb a meglévőt modernizálni és új infrastruktúrát teremteni. Ez már szakmai kérdést, és ezt a bizottságnak kell megvizsgálnia objektív adatok alapján. Nincs sok hozzá tennivalóm ahhoz, ami elhangzott, talán még egy dolog, az adatok minősége és hozzáférhetősége. A hatos cikk kiemelt jelentőségű szerintem. Sokkal világosabban kell megfogalmaznunk, hogy mit akarunk, milyen adatokat gyűjtünk, mely adatokat kommunikáljuk. Ezt nyilvánossá kell tenni, ezeket az elveket, hogy minden érintett egyforma lapot kapjon. Köszönöm szépen, előadó úr. Szeretne válaszolni a felvetett kérdésekre? Az első előadónál elnézést kérek, de nem jegyeztem meg a nevét. Szeretnék válaszolni tehát, hogy a módosítókban ott szerepel, hogy a felsorolt intézkedéseknek a szanálásnál ott azt a specifikus törvénykezés eh, kéri. Tehát itt van ez az utalás, amit ő kért, hogy ez szerepeljen ott specifikus rendeletben. És ezért a kollégának a kérését azt hiszem, hogy teljesítem ezzel a ö, megszövegezéssel. Prodi kollégának is köszönetet mondok, ugyanakkor egy olyan problémát érint, amelyik sokkal összetettebb. Én úgy gondolom, hogy a bizottságot meg kell kérni arra, hogy adja meg ezeket a válaszokat, amikor majd teljesíti ezt a jelentés. Mint önök tudják, ez átkerül majd az itrére. Hatos cikk. A hatos cikk szerintem nagyon világos, mert eh, itt felmerül annak a, eh, az igénye, hogy eh, nyilvánosságra kell hozni az adatokat. De tegyük föl, hogy van egy államban, ahol egyetlen egy befektetés van, és ez az egyetlen befektetés problémákat okozhat mivel hogy ez az adat egy érzékeny adat, akkor nem könnyen hozható nyilvánosságra, és ezért fogalmaztuk meg így a szöveget, ahogy megfogalmaztuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen előadó úrnak a munkáját. A akkor november 9-én 12 órakor a módosítások előrejelzésnek határideje, december az Envi, január 27-én az ITRÉ-nek, és majd utána februárban kerül a plenárisa. És most azt javaslom, hogy térjünk rá a biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása véleményre. Átadom a szót az előadónak, Madame Klaas, Krista Klaas asszony, parancsoljon. Pour votre rapport. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Äh, mir wurde Köszönöm. Äh, nekem azt mondták, hogy a bizottság szeretne elsőként megszólalni, és én ezzel egyet is értek, tehát äh, visszaadom a szót, ha ön is egyetért. Ez abszolút aucun problém. Nyilvánvalóan. Ha ez már megtörtént az egyeztetés, akkor a G elsőként a szó. Bonjour, merci. Uh, thank you very much for giving us the opportunity to present. Köszönöm, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy a bizottság javaslatát felvázolhatom a biocidekkel kapcsolatban. Összefoglalóként annyit hadd mondjak el, hogy a javaslatunk alapvetően arra épül, amely azokra az elemekre épül, amely a meglevő jogszabályok 8 éves alkalmazása során jól működtek. Ezeket meg kívánjuk tartani, de a javaslat egy érthető okokból felülvizsgálni kívánja a kevésbé jól működő elemeit ennek a jogszabálynak. Ennek az átdolgozásnak a célja kettős. Egyrészt célunk, hogy a környezet további védelmét biztosítsuk, ez mindig roppant fontos elem. A meglévő e, irányelv a környezet és az egészségvédelmének magas szintét, szintjét biztosította, de úgy éreztük, hogy ezen van még mit javítani, illetve e, bizonyos joghézagokat, meglévő joghézagokat e, be kívántunk tömni. A második fontos célunk, aminek a fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, az az, hogy csökkentsük az irányelv költségvonzatát, hiszen a szabályoknak való megfelelés igen komoly költségekkel jár, de úgy kívánjuk ezt elérni, hogy közben a környezetvédelemből egy ottányit sem engedünk. Különböző opciókat e, értékeltünk, mérlegeltünk, és arra következtetésre jutottunk, hogy az ipar a szemben támasztott költségeket csökkenteni kell, kivéve egy korlátozott területet, amelyet majd mindjárt bővebben is elmagyarázok. De úgy véljük, hogy a javaslat jelenlegi formájában az ipari szereplők számára jelentősen csökkenteni a költségeket. A javaslat ezen kívül a más jogszabályokban bevárt a elemeket is átveszi, a REACH irányelv, illetve a peszticid eh, irányelvre gondolok itt. Tehát a környezetvédelem és a költségcsökkentés, ez a két alapvető célunk. A környezetvédelem a kezelt cikkek eh, biocid anyaggal kezelt cikkeket úgy is be lehet hozni Európába, hogy ezeket az anyagokat Európában nem engedélyezték, mégsem tudjuk ezt ellenőrizni. Talán tavaly hallhatták, olvashatták a sajtóban erről, amikor bizonyos cipők, csizmák, illetve heverők nagyon komoly bőrallergiát és reakciókat váltottak ki egyesek, még kórházba is kerültek. Ez éppen ezért volt, mert, mert biocid anyaggal kezelt termékeket meg kell jelölni, egyértelműen jelezni kell ezt a címkén, és ez a biocid anyag, ez csak engedélyezett anyag lehet hiszen a cipők és a kanapék esetében pontosan az volt, hogy Európában tiltott biocidanyagokkal kezelték a felületet. Ez az a e, joghézag, amelyet e, kezelni kellett. Ezek tehát a kezelcikkek. a legveszélyesebb anyagokat nyilván nem tudjuk e, engedélyezni, kivéve nagyon korlátozott eseteket, amelyek egyértelműen meghatározásra kerültek a javaslatban, de a legveszélyesebb anyagok a kizárási kritérium hatály alá esnek. A környezetvédelem szempontjából fontos, még a komparatív elemzés. Nagyon fontos ez, mert ez a helyettesítés elvén alapul. Bármilyen termék, amely olyan anyagot tartalmaz, amely helyettesíthető mással, össze kell, hogy hasonlítsák más termékekkel az engedélyezéshez. Ennek a célja az, hogy fokozatosan kivezessük a termék azok, a piacra azokat a termékeket, amelyek a legveszélyesebb anyagokat tartalmazzák. Ez tehát a környezetvédelmi cél. Hogyha szükséges, akkor további részletekbe is mehetünk még ma. Lássuk most a költségcsökkentési célokat, illetve hatékonysági célokat. Röviden talán elmondanám, hogy kettős ez a jogszabály. Egyrészt magát az anyagot kell engedélyezni, a biocid anyagot, majd a forgalomba kerülő végterméket is, amely az anyagot tartalmazza, ugyanúgy, mint a peszticidek esetében. A anyagok engedélyeztetésének költségére vonatkozóan egyszerűsítettünk az eljáráson. Ez egyrészt a jogbiztonság növelő hatással lesz a cégek és a tagállamok számára. Egy példát hagy hozzak, jelenleg a meglévő, hatályban lévő irányelv értelmében nincsen határidő a tagállam számára arra vonatkozóan, hogy mennyi időn belül lehet jóvá hagyni egy anyagot, egy terméket. Persze feleslegesen nem várnak ezzel a tagállamok, de a hozatal szempontjából nagyon fontos, hogy a terméket előállító cég tudja, hogy mennyi időbe kerül majd az engedélyeztetési eljárás. Ezen kívül, az engedélyezési eljáráson kívül a javaslat egyszerűsíteni kívánja a, méghozzá egy, az Helsinki-ben lévő vegyajnag ügynökségen keresztül egy központosított e, engedélyeztetési eljárást vezetne be a kevésbé veszélyes anyagokra, illetve a jövőben forgalomba hozandó e, anyagokra. Két kategóriáról beszéltünk itt. Egyrészt e, milyen mértékben működik ez a, a cégek, a kevéssé kockázatos anyagok esetében választhatják a központi ECA féle eljárást, vagy a tagállami eljárást, az új anyagok szempontjából pedig a hatékonyság miatt nagyon fontos, hogy a központosított eljárást alkalmazzuk. A harmadik oka ennek pedig az, hogy eh, biztosítsuk, hogy az ECA eh, e rendszerben eh, teljes jogú szereplőként megjelenjen. A hatékonyság növelési cél az, célja a javaslatnak, egyszerűsítettük a kölcsönös elismerés eh, rendszerét, annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes tagállamban újra engedélyeztetni a végterméket, de hogyha egy tagállamban engedélyeztet egy cég egy terméket, akkor a többi tagállamnak ezt el kell fogadnia, kivéve ha erre megfelelő indokuk van. Tehát a kölcsönös elismerés eh, elvének eh, sokkal jobban kell eh, érvényesülnie, erre vonatkozó eljárásokat is egyszerűsítettük. Kötelező adatszolgáltatás az állatkísérletekre, gerinceseken végzett állatkísérletekre vonatkozóan, illetve egyes cégek esetén nem teljes mértékű a kötelező adatszolgáltatás, a nem gerincesekren végzett át kísérletek esetében, illetve e, e, egy harmonizált e, regisztrációs díj struktúrát is, struktúrát mondom még egyszer, építünk ki, illetve egy kis és középvállalkozások számára egy díjcsökkentő mechanizmust is beépítettünk a javaslatba, mert bizony sok kis és középvállalat számára ez jelentős eh, ez a költség. A jelenlegi irányelv éppen ezért a KKV-kat hátrányos helyzetbe hozhatja a nagyobb piaci szereplőkkel szemben. Végezetül eh, az irányelvet rendelet formába ültettük át, azért, hogy átmeneti időszakra ne legyen szükség, illetve ami még fontosabb, hogy az administratív terhet csökkentsük, ami a nemzeti jogba való átültetéssel jár, és ami a, talán a legfontosabb, az egységes értelmezést és alkalmazást tudjuk a rendelet formába öntéssel biztosítani az engedélyeztetés során e, egyértelmű definíciókkal és határidőkkel. végezettül, hagy mondjam el még azt is, hogy az eljárásban szereplő változások javasolt változások sorban a termék stádiumot érinti, az anyagokra, az, az a biocid anyagok engedélyeztetése a jelenlegi irányelv értelműben folyik, egész addig így is marad, ameddig a jelenlegi eh, időszak le nem jár, és eh, annak ellené, vagy annak érdekében, hogy egyforma egyenlő elbánásban részesüljenek az eh, biocidanyagok előállítói, ezért megpróbáljuk a mai rendszert, érvényben lévő rendszert megtartani, miközben persze a költségeket csökkentjük, és a környezetvédelmi normákat magas szinten tartjuk. Most azt hiszem, hogy eh, abba is hagyom a bevezetőmet, és természetesen szívesen válaszolok a eh, kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük a bizottságnak, és most akkor megadom a szót Klassz asszonynak, aki a téma jövője nálunk. Köszönöm, és Gucsidi Diaszonynak is köszönöm ezt az átfogó beszámolót és az anyagot, amelyet érthetően bemutatott, és örülök annak is, hogy lehetőség van ma a témát megvitatni, anélkül, hogy a jelentés tervezetnek lenne már írásos változata. legalábbis így növeljük a saját érzékenységünket a biociddal kapcsolatos, biocidanyagok kapcsolatos ügyek iránt. Van bőven mit betömni a régi irányelv, amely 98-ban született meg, nagyon rossz volt, nagyon sok bürokratikus terhet rótta végrehajtókra, és bonyolultá tette az engedélyezést. Itt volt az ideje, hogy ezt átdolgozzuk, nagyon sok sebből vérzett. Tavasszal döntöttünk arról, hogy a határidőket meghosszabbítják 2014-ig, mert óriási volt a felgyűlése a lezáratlan ügyeknek, reméljük, hogy ezáltal ezt a helyzetet orvosolni tudjuk. Kedves kollégák, nézzük meg, hogy a biocidoknak milyen szerepe van a társadalomban. Kevesen tudják, hogy milyen szerepük van, nagyon fontos pedig a létük. Font fontos például a saját higiéniánk szempontjából. Mindenhol ott vannak, most különösen ugye, itt még a lasztalainkra is tettek biocidot tartalmazó, fertőtlenítő anyagokat, tehát mindenhol ott vannak a biocidok. Életünk részévé váltak, életminőségünk alapvető feltételévé a fertőtlenítő szerek formájában, vagy mint kár hatékony rovarok elleni mérgek formájában, és a sűrű lakottsága Európának valóban meg is követeli azt, hogy a csirátlanítás általános legyen a kórházakban, de a közmunkahelyeken is, otthon is. A baktériumok, a vírusok elleni küzdelem mindennapos feladat, és most különösen ugye oda kell erre figyelnünk. Az ipari élelmiszer előállításnak is szüksége van rájuk, a tartósítás, illetve hát a egészséges élelmiszerek előállítása okán. A kórházakban nem szabad, hogy tipikus kórházi fertőzések történjenek, és hát sorolhatnám a példákat. A biocidok előzetes védelmet is biztosítanak, hogyha a fád a gumit kezelik velük, sőt, még a követ is lehet biocidokkal kezelni a vakolatban. Tehát nagyon sok féle felhasználása létezik ez anyagoknak. Igen, kedves kollégák, a biocidok ugyanakkor veszélyes anyagok, hiszen mérgek. A gombákat, a csírákat, a rovarokat képesek megölni, sőt, emlősöket is a számunkra, az emberiség számára káros élőlények kiirtására hozták őket létre, ezért nagyon szigorúan kell őket szabályozni, és ki kell egyensúlyozni egymással az általuk okozott pozitív és negatív hatások ellen való küzdelmet. Túlzott is lehet a szabályozás, és kerésnek bizonyuló is. Tehát a stratégiának egyensúlyt kell teremtenie, hosszú távonak kell lennie, <clears throat> és az alternatívákra is ki kell terjednie. Kedves kollégák, itt nem a biocidokkal szembeni védelem a feladatunk, hanem a biocidok általi védelem biztonságossá tétele. Mert akinek tetves a feje, azt először tetűtlenik kell, és ugyanakkor olyannak kell lennie ennek a szernek, hogy ne okozza másfajta egészségkárosodást. A 80-as években ugye a növényvédőszerek kapcsán nagyon sok botrány volt, és sokat tanultunk ezekből a botrányokból. Akkor alakult ki a jelenlegi engedélyezési rendszer, ezt folyamatosan próbáltuk javítani, és környezetbarát anyagokkal helyettesíteni a korábban vadnak bizonyult anyagokat folyamatos ez az erőfeszítés. A nanopartikulák területén van most a vita, vita. A nanopartikulák ugyanis az emberi szervezetbe észrevétlenül is bekerülhetnek, ugyanakkor a nanotechnológiai fejlesztéseket támogatni kell, mert óriási jelentőségük lehet. Például a vízben előforduló kórokozók ellen nagyon hatékonyak lehetnek. A jelenlegi rendelet célja az, hogy harmonizálja a a belső piacot, és egyszerűbbé tegye a piaci tartalmú anyagok piacra dobását. Ugyanakkor még a bizottsági jelentésben is az van benne, hogy a tagállamok lesznek felelősek az, az engedélyezésért, és csak a kiskockázatú anyagokról lehet európai szinten dönteni. A bizottság azt mondja, hogy a költségeket csökkenteni kell, és ezzel egyet is értek, csak ebben a pillanatban nem látok semmilyen javaslatot a javaslatban arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan tennék. Mert hogyha ezeket az anyagokat ellenőrizni kell, be kell mérni, engedélyezni kell, ez milliókat emészthet föl, és jelenleg 5 milliót szánnának erre, pedig 400 millió minimum ö, ö, ennek az összköltsége több százezer euró egy-egy anyag bevizsgálásának a költsége. Tehát minimum 5-6 millió euróra van szükség. Ha én jól számolok, már csak beszoroztam az anyagok számát az engedélyezési eljárás költségével, akkor az 1 millió biztos, hogy nem elegendő. Tehát pontosabb számításra lenne szükség a bizottság részéről, és nem csoda, hogyha sok cégnél leáll a kutatás, mert túl bonyolult és túl költséges az engedélyeztetés. Ö, pedig szükséges a speciális felhasználású anyagok fejlesztése is, amiket nem tudnak nagy mennyiségben előállítani, azoknak a fejlesztésével leállnak, mert az nem mindig gazdaságos ma már. Többe kerül az engedélyezés, mint a profit. Tehát úgy kell, úgy kell szabályozni, hogy a egészségügyi kockázatokat és a gazdasági racionalitást egymásba, egymással összhangba kell hozni. Az alapvető kritériumai a bizottság tervében jók, de nem látok például kivételeket a kárttevők elleni anyagok ügyében, már pedig ha nem veszünk egy-egy anyagot fel a listára, akkor a kimaradása általi egészségkockázat sokkal többe kerülhet, mint maga az anyaggal kapcsolatos költség. Nagyon sok rovar van Európában, és gondoljunk csak például ugye a kullancsra, amely óriási fertőzést okoz most Európában, és amivel szemben jól lehetne biocidokkal küzdeni. Aztán ne felejtsük el, hogy a paraziták rovarok gyorsan fejlesztik ki a rezisztencia bizonyos szemben, tehát folyamatos fejlesztésre van szükség. Idén februárban nyilvánult meg a parlament a klímapolitikával kapcsolatban, és ott frakciókon túl leszögeztük, hogy a klímaváltozás a jövő politikáinak alapvető része kell, hogy legyen, és bizonyos betegségek a klímaváltozással kapcsolatban ö, fognak majd felmerülnek, felmerülni ideértve a szúnyog infestációt is, és egyéb új típusú parazitákkal kapcsolatos paraziták által terjesztett betegségeket. A trópusi betegségek Európában is megjelentek a, a határok átjárhatósága révén. Új típusú kihívásaink vannak. Tehát igenis a klímaváltozásnak már is konkrét hatása van az európai polgárok egészségére. A bizottság a biociddal kezelt anyagok témájában is rendelkezik, ez jó. Ez fogyasztóvédelmi szempontból jó, és versenyvédelmi szempontból is, hogy csak az engedélyezett biocidokkal lehessen egységesen Európában kezelni a különböző anyagokat, és a távol-keletről behozott gombaírtó szerekkel kapcsolatban szigorúbb szabályozás érvényesüljön, mint jelenleg. Ugyanakkor a kezelt anyagokkal kapcsolatos javaslat megint csak nem ö, terjed ki minden anyagra, bár ez lenne az ambíciója. Az anyagokat csak olyan anyag, biocidekkal szabad kezelni, amelyek megfelelnek az elveknek. Elég ezt kimondani. És ö, a fogyasztónak pedig biztosra kell mennie, illetve hát el kell érnünk, hogy biztosra mehessen, úgysem lehet minden anyagot tételesen felsorolni, az elvet kell minden egyes bioszid alkalmában alkalmazni, ez csak növeli ez a lista a bürokráciát. Valamennyiünk mindennapjaihoz hozzátartoznak a biocidok, és a felelősség is közös, nem lehet lemondani róluk. Az új rendeletre vonatkozó javaslat révén optimalizálhatjuk a használatukat, és csökkenthetjük a kockázatukat. Köszönöm, hogyha a kollégák hozzájárulnak ez a folyamathoz, illetve azt is, hogy már eddig is hozzájárultak. És szívesen válaszol a kérdésekre. Köszönjük Krista Krasznak. De uh, replik of, uh, den... A kimerítő választ a bizottsági javaslatra. Gondolom, hogy a shadow is szívesen reagálnának. Igen, Jörgensen úr elsőként parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az Európai Bizottságnak és Klász asszonynak is a kimerítő felvezetőt. Klász asszony eh, nagy odaadással beszélt arról, hogy a biocidek milyen eh, fontosak és hatásosak az életszámos területén. Valóban rengeteg hasznos felhasználási területük van a mai modern társadalomban a biocideknek, azonban eh, a bevezető szim nyomtatja, hogy milyen eh, vitát fogunk folytatni eh, biocid jogszabályok ügyében, illetve a korábbi parlamenti ciklus alatt is hasonló hangulat Túl volt a vita. Persze ez az előadóktól függ, de tőlem is, mondom mosolyogva, mert hogyha egész egyszerűen hátradőlök, és azt mondom, hogy halleluja, Klász asszony, a biocidek, eh, az, eh, az biocid az úr ajándéka mindenféle negatív eh, következmény nélkül, akkor egyszerű lesz minden. De ne felejtsük el, hogy a biocidek vegyi anyagok, amelyeket arra használunk, hogy bizonyos organizmusokat, élőlényeket e, távol tartsunk, illetve e, megöljünk. A biocidek éppen ezért veszélyes anyagok. Nagyon negatív hatásuk lehet. Környezetvédelmi és e, közegészségügyi szempontból óvatosan kell bánni velük. Ezért tartom oly pozitívnak, azt, hogy az Európai Bizottság kimondja a javaslatában, hogy az jogszabály felvizsgálatának pont ezen a két területen történő javulása célja. Sajnálatos módon a javaslatban ezt nem látom teljes módon eh, tükröződni. Például, hogyha megnézzük az, azt az egyensúlyt, hogy mit teszünk a költség csökkentés érdekében, és szemmelítjük ezt azzal, hogy mit teszünk a környezetvédelemért és az egészségvédelemért, akkor azt hiszem egyértelművé válik mindenki számára, hogy a költségcsökkentés fontosabb, mint a környezet vagy a közegészség kérdése. Itt van például a környezetvédelem alatt eh, három alpont van, a költségcsökkentés eh, alatt pedig 9 eh, alpont, tehát már csak eh, terjedelemre is egyértelmű, hogy a mérleg nyelve merre billen. Nem, köl, nem a környezet védelme áll a bizottság és az előadó szívéhez oly közel. Ó, nem, kedves kollégák! De természetesen el kell, hogy ismerjem, hogy a bizottság javaslatában számos pozitív elem is szerepel. Roppant pozitívnak tartom például, hogy a biocidanyaggal kezelt cikkek is szerepelnek most már a jogszabály hatája alatt. Nagyon fontos, hogy ezt támogassuk, sőt akár meg is erősítsük, ha egy múl van rá. Látok azonban néhány gyenge pontot is a javaslatban, például maga a nyelvezet úgy tűnik, persze megvan a lehetőség arra, hogy a környezet és az egészség szempontjából közelítsünk ez a témához, de a jelenlegi meghatározások, definíciók és a nyelvezet nem eléggé határozott, nem eléggé kemény. Például az a alacsony kockázatú termékek vagy anyagok meghatározása Szerintem a jelenlegi megfogalmazásban éppen az ellenkező célt fogja elérni. Túl futottam az időn, elnök úr? Már is? Rendben, azt hittem, hogy csak, <clears throat> azt hittem, hogy valaki csak zajong itt. Nem tudtam, hogy ez az elnök úr kopogtat. De Még hatan kívánnak hozzászólni, és, la, és negyed um, hét van, úgyhogy két perc ről van szó. Klászasszony provokált, az ő hibája, mondja Jörgensen úr. Tehát a helyettesítés iránymutatások is túl gyengék, és akkor itt abba is hagynám. Köszönjük, Jan, mondja az elnök. Korin Lepás két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Ú, az előttem szóló után beszélek. Nagyon sok olyan biocid anyag van Európában, amit használunk, más, nem más, mint a gyómírtók, mint a peszticidek, mert ezeket emberi környezetben használjuk, és nem mezőgazdasági környezetben, de ez semmilyen különbség nincs. A peszticidek esetén azt mondjuk, hogy szükségük van rájuk a mezőgazdaságnak, és megfelelő módon szabályozni kell ezeket, de ami a mi anyagunkat érinti, ami fontos, az a e, áttekintetőség az információban. Túlságosan sok a kivétel, a mentesség minden áron és minden módon tájékoztatni kell a felhasználót a veszélyekre, a kockázatokra. És úgy gondolom, hogy emiatt csökkenteni kellene a mentességeket. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Másodszorban úgy gondolom, hogy sokkal szigorúbban kellene az engedélyezett termékeket illetően, az engedélyezés módját illetően, mert eh, a következmények az emberi egészségre nézve és a környezetre nézve óriásak lehetnek, és voltak rendkívül veszélyes precedensek. Köszönöm szépen, köszönöm. Nos, itt van Michel Rivász is, két percet kap, parancsoljon. Igen, vannak olyan dolgok, amelyeket találunk, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb itt a biocidok tekintetében a koherencia lenne. Ez egy minimum követelmény lenne. Olyan termékekről van szó, amelyek hasonlítanak a peszticidekre, felhasználjuk őket a higiéniánál, a fertőtlenítése, és akkor úgy gondolom, hogy érdemes egy kockázat és haszon felmérést, elemzést elvégezni ezzel kapcsolatosan. Két nagyon világos kérdés van, ami nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy ezekről kellene beszélni majd. A tagállamok felelőssége kérdése az engedélyek kiadásánál, ugyanakkor a másik téma az, hogy az aktív szereknél a kizárási alap ezek nagyon fontos kérdések. Nagyon fontos, hogy ezekkel foglalkozzunk. Elmagyarázom, miről van szó. Ami a tagállamok felelősséget illeti, egy tagállam lehet, hogy ad egy nem engedélyt, és akkor mindenki elfogadja a ott szüks, itt ebben az esetben viszont kötelező kölcsönös elismerés van. Csak ha az egyik ország elismeri, akkor minden országnak el kell ismerni, és el kell fogadni ezt az anyagot. A peszticidek esetén akár az egyik ország ki is zárhatta ennek az engedélynek a kiadását. Tehát itt jelentős különbség van. A helyi engedélyezés kérdése. Például a peszticidek eseténél az egyik tagállam módosíthatta az engedélyezésnek a kiadását. Ebben az esetben, a biocidek esetében nem lehetséges. A korlátozott használata lehetséges a peszticidek esetén, a biocidek esetén nem. Tehát látják, hogy micsoda különbségek vannak. A biocidek esetén sokkal kevesebb a lehetőség, mint a peszticideknél központi engedélyezés esetén a peszticideknél nem volt központi engedély. A biocideknél viszont egy központi engedélyről lesz, és, és, egy nagyon magas kockázatú anyagokról van szó. Úgy látom, hogy a biocidek esetén a, a tagállamok szuverenitását kihagyjuk, pedig szerintem ebben az esetben kellene igazán megerősíteni a szuverenitást. Az aktív anyagok esetén nagyon fontos kérdések vannak. Volt a persistensek, a bioakkumulátor, a org, a toxinok, de ezek a dolgok nem léteznek a biocidek esetén a nanotechnológia is nagyon fontos, és ezzel nem foglalkozunk, ezt mindenképpen be kell építeni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Vittorio Pradi, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, természetesen fel tartom magamnak a jogot, hogy átnézzem a szöveget, amit a bizottság javasol, de nagyra tartom a központi engedélyezésnek a lehetőséget, ugyanakkor ez természetesen egyeztetni kell a nemzeti szinten is. Úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni, hogy milyen módon kezeljük ott, ahol anyag engedély, a, a, a az anyagszivárgás van, és ott, ahol nincs. Ezeket különbözőképpen kell kezelni. Kihangsúlyozom, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy aktív kutatás a biocidokra vonatkozóan, mert változnak a feltételek. A, a, az változással együtt jár a körülményeknek a tropi, eh, trópusi eh, a trópusi környezetnek a, az megérkezés Európába. Vannak olyan kutatások, amelyek rámutatnak arra, hogy vannak biocidek, amelyek igen szelektívek, és ezért nagyon korlátozott hatással vannak az emberekre ezeket is előtérben kell helyezni, és támogatni kell. Köszönöm szépen Klász asszonynak, köszönöm a bizottságnak, és fenntartom magamnak a jogot, hogy ennek az anyagnak utána nézzek. Köszönöm. Köszönöm, Rossi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A munka menetét illetően szeretnék hozzászólni. Most tehetem meg, vagy később? Rendben, akkor a munkák rendjét illetően arra kérném önt, hogy az elnökséggel egyetemben tanulmányozza az, hogy amikor ilyen sok anyagot kell tanulmányozni, és nagyon korlátozott az idő, ráadásul nagyon fontos és kényes témákról, ezt egy kicsit jobban adják meg az időt nekünk, hogy áttekintsük az anyagokat, mert két perces hozzaszólás egy 160-170 oldalas anyagról, amelyik nagyon kényes és nagyon fontos témát érint, mint az emberi egészség, én azt hiszem, hogy ezzel lebecsüljük a munkát. Ha valaki hozzászól, akkor több időt követel. Én arra ösztönözném önt, hogy a bizottsági tárgyalásoknál jobban foglalkozzunk ezeknél az, ezekkel az anyagokkal. Ez az anyag ugyanis egy nagyon kényes téma, kedves elnök úr és kollégánk. Ugyanis, hogyha nagyon szigorúak leszünk, akkor nagy problémákat okozunk a piaci szereplőknek. Annál is inkább, mivel hogy van egy törvényjavaslat, javaslat cikket az Európai Unióban csak engedélyezett eh, biocideket lehet használni egy adott célra. Ugyanakkor, hogyha egy ilyen anyagot használunk, nem lehetséges felhasználni, ellenőrizni, hogy milyen anyagokat tartalmaz, és ez jelentős egészségügyi kockázattal jár. Arra ösztönözném tehát a bizottságot, hogy mérje föl hogy milyen eszközök állnak majd rendelkezésünkre arra, hogy ellenőrizzük, hogy milyen anyagok érkeznek az EU-n kívüli országokból, mert ugye szabályozni kell a mi gyártóinkat, de ugyanakkor, hogyha nincs megfelelő ellenőrzési rendszer, akkor egyszerűen csak kárt okozunk a saját iparágunknak, és ugyanakkor nem biztosítjuk a lakosságot kellőképpen. Köszönöm szépen! Ich möchte mich auch... Köszönöm, elnök úr. Én és Krista Klassnak is a nagyon átfogó és jó bevezető előadást. Mindenképpen prioritás az emberi egészség és a környezetvédelem, és a revíziónak feltétlenül ez a célja. Jörgensen kolléga erre példát is mondott, hogy lehetne bizonyítványt kiállítani a bioszid tartalmú tárgyakról, anyagokról, a régi biocid irányelv egyértelműen rossz volt, és nem lehetett, most sem nem lehet most sem minden hibáját kiküszöbölni. Túlzottak voltak a bürokratikus követelmények, nem segítette az innovációt, de ez a jobbítás sem fedi le az egész spektrumot. Például még mindig, még a javaslatban is az szerepel, hogy továbbra is a biocid termékeket a tagállamok fogják engedélyezni, és csak, a, ahogy ezt már elmondta az előadó is, csak a alacsony kockázatú anyagoknál lesz ez másképp. Szerintem az kéne, hogy legyen a cél, hogy megszülessen egy átfogó európai ö, harmonizáció, magas védettségi szintet biztosítva, már jó irányba tartunk tulajdonképpen, ugyanakkor a versenyfeltételek megmaradjanak egyenlőnek. Minden tagállam azonban még mindig azt teszi, amit akar, és nem ismerik el egymás által engedélyezett anyagokat. Ez káoszhoz vezet, és itt, itt világos a harmonizáció szükséglet, ugyanez vagy egyébként a növényvédőszereknél, ott azonban legalább a bizottsági javaslatban benne van a kölcsönös elismerés követelménye. Und das fehlt mir hier völlig. So... Legalább ennyit itt is el kéne várni. Ez mind a fogyasztónak, de még a termelőknek és az önkormányzatoknak, a kormányoknak is érdeke. A tulajdoni jogokról, ugye a szellemi tulajdon védelme és más érdekek között, mint például az állatkísérletek paralelizmusának elkerülése között egyensúlyt kell találni. Megint csak ugyanazok itt a vitapontok, mint a növény védőszereknél volt, és zavar az, hogy a kockázat helyett a veszély koncepciójával operál elnök próbálja félbeszakítani a felszólalót. Köszönjük! Akkor még két-két percet kap a bizottság, és eh, a fő előadó, Pucsi asszony, Puska asszony. Köszönöm, elnök úr, hogy még egyszer szót kaphatok, nagyon rövid leszek. Először is szeretnék az előadónak, az árnyék előadóknak köszönetet mondani, és a többi képviselőnek is jó volt hallani, hogy általánosságban támogatják a javaslatunkat, és egyetértenek a céljainkkal. Bizonyos mértékben igaz, hogy a költségcsökkentés nagyobb súlyra siklatba, mint a környezeti és egészségügyvédelem, de ez azért van, mert a meglévő irányelv, ha kevésbé sokba kerülne, akkor már elérte volna a célját. Tehát fontos, hogy a költségcsökkentéssel a környezetvédelmet és az egészségvédelmet is segítjük. Tehát nem teszünk mást, mint az egész rendszer tesszük hatékonyabbá, és ha a rendszer hatékonyabb, akkor a célok elérése is valószínűtlenebb. A, remélem, hogy, remélem, hogy nem az én jegyzeteimben látta ezt a kilenc darab pontot, meg a hármat, amire utalt Jorgensen úr, de minél több pont van, annál több probléma. Ezért van ez, hogy a költségcsökkentésről hosszabban szólunk a javaslatban asszony is eh, hangsúlyozta, és megegyetünk ezzel, hogy a környezetvédelmi és a közegészségügyi megfontolások roppant fontosak. A biocid ágazat roppant sokszínű, eh, a mindenféle eh, anyagok vannak itt, a gombaölőktől, a különböző fertőtlenítő szerekig, el sem tudom mondani, hogy milyen szerteágazó ez az ágazat a regionális és helyi eh, karakterisztika, sajátosságok kevésbé fontosak, mint a mezőgazdaságban. Ezek olyan anyagok, amelyeket bárhol alkalmazni kell a, a helyi komponens nélkül, ezért olyan fontos, hogy eh, az teljes egész, az unió teljes egészére kiterjedő eh, engedélyezési eljárást kívánunk bevezetni, ezért olyan fontos a kölcsönet elismerési kölcsönös elismerési rendszer. Úgy gondoltuk, hogy hogy a biocid ágazatra egész egyszerűen ez jobban alkalmazható, mint a pesticid eh, rendeletben szereplő rendszer. A biocidanyagokkal kezelt cikkekre vonatkozó javaslatainkat jó volt hallani, hogy támogatják, ezt külön köszönöm. Pontosan a fogyasztók védelme a célunk, eh, a vonatkozó cikkben pont ezt célozzuk. Az alacsony kockázatú termékek definíciója roppan fontos, azért, mert a célunk az, a kevésbé veszélyes biocid termékek használatát szeretnénk elősegíteni, illetve a kis és középvállalkozásokra vonatkozóan a kutatást, az innovációt elősegíteni kívánjuk ezzel, ahogy az Pródi úr is hangsúlyozta. Általánosságban szólva úgy véljük, hogy a biocidek talán ugyanolyan fontosak, vagy lehet, hogy még fontosabbak, mint a peszticidek, mint a rovarolőszerek. Mondjuk mind a kettő az én dossziémhoz tartozik, tehát itt nem magam mellett beszélek, de nagyon fontosak a biocidek. Semmiképpen sem mondanám, hogy a e, kevésbé fontosak, mint a, mint a peszticidek, mint a rovarírtószerek, de hát jellegükben eltérnek, és ezért az ágazat is különbözik. E, nem egyértelmű számomra, hogy a költségek e, igen magasak tudnak lenni, de a javaslat éppen ezért kívánja őket csökkenteni. az anyagokat, termékeket forgalomba hozó cégek általában maguk, kis és középvállalkozások, és az eredeti biocid anyagokat általában nagy vegyi anyag előállító cégek, nagy vegyi, vegy, vállal, vegyi vállalatok hoz, állítják elő, tehát a jelenlegi rendszerben aránytalanok a költségek. Még egyszer mondom, a biocid anyagok engedélyeztetése drágább, mint a, a, a biocid anyagok kezelt termékeké, ez tehát egy kis KKV-k e, eh, helyzetét könnyíti. Ezek lettek volna a fő megjegyzéseim, most pedig e, csak annyit mondhatok zárásképpen, hogy várom az együttműködést önökkel. Forgot uh, Miss Gilling. Uh, Elfelejtettem elnézést Göring asszony szólítani, mint shadow -t. Semmi gond, elnök úr nem veszem személyes, kellene azt, hogy olvasok, személyes értésnek. Én ö, kihasználom ezt a lélektani helyzetet arra, hogy kérjem önt, hogy első legyek a felszerelők listáján. Nagyon nagy vonalú volt, Kellen asszony. Kriszta, van még mondani valód? Igen, elnök úr, talán annyit illik még mondanom, hogy megköszönjem minden kollégának a hozzáfűzéseket, az inputot. Még csak ott tartunk, hogy beszélni kell erről a témáról. Örülök, hogy ez ma megtörtént. Nyilván sokan még nem is olvashatták a rendelettervezetet. Örülök, hogy a bizottság ránk szánta az időt, és elindult ez a eszmecsere. Biztos, hogy képesek leszünk megtalálni a közös csapás irányt. Nagyon nyílt hangulatú volt a mai egyeztetés is. A növényvédő szerek kapcsán és hasonló volt az együttműködésünk. Biztos vagyok abban, hogy a fő célban egyetértünk, és az emberek egészsége, a környezet épsége, és ez mindenkit egyaránt motivál. Ha még Jörgenszer úr is beszáll a csónakba, akkor pedig teljes a boldogság. Köszönjük szépen ezzel a mai ülést lezárom, holnap tízkor folytatjuk.